no, ah. Colleghi, per favore, se volete prendere... Kérek minden kollégát, hogy foglaljon helyet. Abbiamo poco tempo e quindi dobbiamo... Nincs túl sok időnk, úgyhogy minden percet ki kell, hogy használjunk. És szerencsére nagyon pontos a partnerünk, tökéletesen pontos időben érkezett meg. Napirend elfogadásával kapcsolatban néhány kezdeti megjegyzésem lenne. Szeretném emlékeztetni a kollégákat arra, bár lehet, hogy tudják ezt, hogy a horvát külügyminiszter úgy volt, hogy ma délután látogat el a bizottságunkba, sajnos nem tud eljönni, mert ma Stockholmban alá kell, hogy írja Horvátország és Szlovénia közti megállapodást. Ezzel a megállapodással megoldják a két ország közti területi vitát. Ez egy nagyon-nagyon fontos lépés ahhoz, hogy Horvátország közelítsen az Európai Unióhoz, úgyhogy abszolút igazolt a hiányzása. A miniszter úr helyett dr. Vladimir Dobnyák fog eljönni, aki a horvát delegációnak a vezetője a csatlakozási tárgyalások során. Morion eh, úrral holnapra terveztük a eszmecserét. Erre se fog sor kerülni a franciaországi és belgiumi vasutas sztrájk miatt. November 10-ére 16 órára halasztottuk el az ezzel kapcsolatos napi rendi pontot, akkor volt kollégánk, Morion mellett Perman kollégánk is részt tud majd venni az ülésen. Őt az Európai Unió képviseletében a második, az elnöki választások második fordulóját fogja ellenőrizni Abdullah Abdullah visszavonulása miatt ugye lett halasztva a szavazás. Ezek a módosítások a napirendben, ha nincs ellenvetésük, akkor akár el is tudjuk fogadni így módosítva a napirendet. Bene, per uh, non intrattenere... Hogy ne tartsuk fel feleslegesen a nagyon tisztelt vendégünket, gyorsan az elnöki közleményeket majd az eszmeseit követően teszem meg, viszont néhány percig velünk tud lenni egy izlandi parlamenti delegáció, őket üdvözölni kívánom, még az eszmecsere előtt. A delegáció vezetője Johannes Dottir parlamenti elnökasszony, tehát üdvözlöm a az elnök asszonyt, üdvözlöm a delegáció résztvevőit, és Johnson nagykövet urat is. Kedves miniszterasszony, kedves kolléga, mindannyiunknak nagy örömére szolgál, hogy eljött ma hozzánk. A múlt héten születtek meg a döntések a tanács részéről, és van néhány olyan téma, ami a mi szakbizottságunkat konkrétan érint és mindannyiunkat érdekel. Ezekről részletesen tudnánk eszmeseret folytatni önnel. Címként, bevezetőként mondanám csak, aztán később majd elemezni fogjuk részletesen a kérdést. Elfogadásra került az Európai Szolgáltatások külföldi hatásaira vonatkozó irányelv. A tanács részben, és csak részben figyelembe vette, sőt azt mondhatnám, hogyha már némi értekest is végezhetek, csak kis részben vette figyelembe a tanács a parlamentnek a véleményét. A mi intézményünk a mérleg, tehát pénzügyi kérdésekkel is foglalkozik az Európai Unió külső tevékenységével kapcsolatban, ezért a parlament szeretné, hogy ebben aktív részes lehessen. Viszont ebben a fázisban nem tagadhatjuk, egy kicsit elhanyagolva érezzük a mi szerepünket. Egy második nagyon fontos döntés is született, ez is egy kicsit váratlan volt, vagy legalábbis úgy tűnt, hogy nem volt megfelelően előkészítve. Minden esetre társulási megállapodást írtak alá Szíriával. Évek óta függőben volt ez a megállapodás, ennek az aláírása. Itt is szeretném azt mondani, hogy a mi bizottságunknak feladatta, hogy egyetértését kifejezze a megállapodással kapcsolatban. Az egyéb témákkal kapcsolatban új afganisztáni és pakisztáni stratégia elfogadására került sor. Az katonai jelenléten kívül ez a stratégia szociális társadalmi kérdésekkel, polgári jogokkal, emberi, illetve a nők és férfiak jogaival foglalkozik, hatékony közminisztérium felállításával, úgyhogy ez inkább intézményi, politikai intézményi kérdés, és nem pedig a katonai ellenőrzésre vonatkozik. Nagyon fontos ez a döntés, és nagyon ígéretes. Ez nem egy kimeneti stratégia, ahogy néhányan ezt megkívántak volna határozni, hanem egy átmeneti stratégia, ahogy ezt az Európai Unió főképviselője nemrég itt elmondta. Az afgán kormánynak, amelyet jog, legitim módon választottak meg, az ő számukra támogatást kell biztosítanunk a demokratikus jövőért és a fejlődési lehetőségért. A kormány legitim módon került megválasztásra, konszolidálódott, és így az Európai Uniós fejlesztési stratégia teljesen aktuálisá vált épp ezért. Ez is még inkább ösztönöz minket arra, hogy a kérdéssel hatékonyan foglalkozunk, és aktívak legyünk ebben az együttműködésben. Igazából nem azért ülünk itt, hogy engem hallgassanak, hanem azért, hogy meghallgassuk a miniszterasszonyt, ezért nem húzom tovább az időt. Még egyszer mondanám, hogy elnökként nem túl szimpatikus módon, és már előre elnézek, elnézést kérek, és ne haragudjanak meg, de korlátoznom kell már az első körben is a hozzászólások idejét. Köszönöm a figyelmüket, öné a szó, miniszterasszony. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm. Elnök úr, köszönöm, hogy meghívtak. Miután 7 évet töltöttem ebben a szakbizottságban, hát az AFET nagyon közel áll szívemhez, ezért is örömmel fogadtam el a mai meghívást. Készen állok arra is, hogy kérdésekre válaszoljak, de először a múlt heti luxemburgi hétfőn kedden megtartott külügyminiszterek tanácsáról szeretnék beszámolni. Az első rész a következtetések, konklúziók levonását célozta, a csúcsot követően, a múlt pénteki csúcsot lezárva, tehát ez tisztán külügyi kérdésekre szorítkozott az első rész, aztán hétfő este a vacsorán beszéltük meg Irán és a Nyugat-Balkán kérdését. Irán, mint tudják, azért van napirendem, mert meglehetősen turbulens a helyzet nyár óta, az emberjog helyzete igen gyenge, és a rezsim úgy tűnik nem nagyon hajlandó konstruktív módon együttműködni a nemzetközi közösséggel. Az elnökség kifejezte aggáját az ellenzékiek erőszakos elnyomása és a halálbüntetések nagy száma miatt. A választások és a, a, a tüntetések utáni tömeges bírósági tárgyalások sem ö, érik el azokat a nemzetközi normákat, amelyeket egyébként Irán aláírt, illetve elfogadott. Magákat az iráni törvényeket és az alkotmányt is sértik ezek a pörök. A továbbra is meglehetősen nehéz egységes álláspontot kialakítani a 27 tagállam között. Fontos, hogy kritikus, de kiegyensúlyozott megközelítést alkalmazzunk. Jelezve Iránnak, hogy van kiút a konfrontáció helyett, mindig nyitva tartjuk a megállapodás, a tárgyalás útját Iránnal kapcsolatban. Októberben néhány héttel ezelőtt az EU 3 plusz 3, valamint Szalána főképviselő találkoztak Zsalili főtárgyalóval, az első ilyen találkozó volt 14 hónap óta, egy korábban be nem vallott uh, urán dúsító üzem, kumbeli üzem uh, felfedezése vagy felfedése után történt ez. Irán felfüggeszti az urán dúsítását, ez egy, egyfajta áttörés. Bár az is elmondható, hogy bár a kumi üzemet megnyitotta Irán a vizsgálok el, vizsgálatok előtt, és beleegyezett abba, hogy külföldön dúsítja majd az urán fűtő elemeket, amelyeket csak civil ö, felhasználásban hasznosít. Azonban a konkrét kérdésekkel csak ö, kitérő válaszokat adott Irán, és a következő találkozót sem sikerült kitűzni. Az általános tanács során tehát a, az illetékesek meglehetősen józan ki, hogy kiúzanító módon értékelték Irán helyzetét, a két utas megközelítést irányozták elő, valamint a bizalom újra építésének szükségességét, amit az, hogy bizonyítani bizonyítania kell, hogy ténylegesen kizárólag civil felhasználásra dúsít, vagy használ, hasznosít Iránt. A NAU-val vagy együttműködés során is érzékelhető volt, hogy nehéz komolyan venni Irán kötelezettségvállalásait. Aláhúzták azt is, hogy tényleges előrelépés van szükség Irán részéről az év hátraló részében. Többen pedig jelezték, hogy szerintük az ENSZ BT határozatait megsértő iráni további dúsítás, urándúsítás a szankciókat kell, hogy maga után vonja. Több miniszter javasolta, hogy a szankciók előtt az ENSZ-el kell egyeztetni, és megállapodtak arról is, hogy több, több tényszerű adatra van szükség a jövőbeli szankciók hatékonyságát felmérendő. Rövid vita folyt a Nyugat-Balkánról is, különösen Bosznia-Hercegovina helyzetéről, ahol az elnökség tájékoztatott adott a megbeszélések második fordulójáról, ahol az EU, Egyesült Államok és bosznyák vezetők október 21-én Szarajevó egyik külvárosában tartottak. Ez egy közös EU-USA kezdeményezés, Karl, Karl Bildt miniszter is jelen volt, Steinberg amerikai miniszterhelyettes és Cooper főigazgató is részt vett, valamint a bosnyák oldalról hét politikai vezető. A tanács üdvözölte ezt a kezdeményezést. A bosnyák politikai helyzet elakadni látszik, holott széleskörű reformok továbbvitelére volna szükség. Ez a tanácskozás nem jelentett jelentős áttörés, hiszen a bosnyák vezetők tovább is ragaszkodtak maximális követeléseikhez, nem igen látszottak engedni, de óvatos derülátásra azért van ok, mert úgy tűnik mind, minden fél tovább akarja vinni a tárgyalásokat. A következő hetekben ö, fel kell hallgatni a felek álláspontját, és meg kell néznünk, hogy hova lehet javítani a bosnyák állam működő képességét. A reformok nem állhatnak meg a minimum szinten, ha fontos tovább lépni az Európai Uniós integráció irányába, és a, miközben a, megváltozik a fő képviselő státusza Boszniában, és ezt követően lehet csak hivatalosabb benyújtani Boszniának a jelentkezését. Albáni ügyében is felmerült megbeszélés, alkotmányügyi okai vannak annak, annak, hogy a bizottság országjelentést készítsen, novemberre várható ez Albánia esetében. A másnapi reggel a közel-keleti helyzetet vizsgálták, hogy mérlegelték, ahol is válaszút elé érkezett a béke folyamat, nagyon nehéz Gázában az emberi jogi helyzet, Kelet-Jeruzsálem helyzete és nyugtalanító, és a palesztin fél pedig megosztottsága miatt gyenge. Mindezek fényében az elnökség úgy vélte jó gondolat egy informális brainstorming találkozót tartani, azt vizsgálva, hogyan lehet megtörni ezt a holdpontot, hold helyzetet az EU részéről. Szolána úr kezdte meg a, az eszmecserét, leírta legutóbbi útját a, a térségben, jelezte a tárgyalások megkezdésének sürgősségét az év vége előtt. A fajad tervet kellene támogatni az EU-nak nézete szerint a palesztin állam felépítés érdekében, bevonva ebbe az amerikaiakat is. Az EU még mindig nagyon világosan, világosan meg kell fogalmazza a a 67-es határok mentén kialakuló két állami, állami megoldás célját. Támogatjuk Obama elnök törekvéseit, kapcsolatba lépve az arab oldallal, ezzel adván hozzáadott értéket az európai részvételnek. Abbas elnököt is támogatva, persze nem megelőlegezve a választások eredményét a palesztin állami kapacitások képítése, a biztonság, a regionális biztonság, menekültek Kelet-Jeruzsálem ügyei kapcsolódnak össze. Nagyon sok miniszter a humanitárius helyzettel kapcsolatban fogalmazott meg mély aggályokat, a jobb hozzáférést követelve a, a térséghez. Folyamatosan ö, bátorítjuk a, a palesztinok közötti megegyezést, Egyiptommal való megegyezést, hiszen a palesztinok közötti megegyezés akadályozná meg, hogy ketté szakadjon a gázai és a cisziordániai térség és a palesztin állami módon. Megvitattuk Afganisztán ügyét, elnök úr, ha még megengedi, erről is beszélnék. Akkor úgy tűnt, hogy második fordulót tűznek ki a választások során, most már tudjuk, hogy nem lesz ilyen. A tanács elfogadott, ahogy az elnök úr is utalt rá, egy következtetést, meg egy stratégiát az Afganisztának és Pakisztánnak jutandó EU támogatást meghatározandó fontos dokumentumok, ezek iránymutatóak lesznek az elkövetkező jövőben az EU számára a térségben. A tanács ezen túl két úgynevezett kék könyvet is kiadott, az afganisztáni és pakisztáni EU hozzájárulást megír előrányozva, körülbelül több mint egy milliárd eurót folyósítunk Afganisztánnak, nagyon sok pénz ez. A vita ezek után a, a civil társadalom kialakítása körüli munkát járta körbe, az EU erőfeszítéseket olyan területeken, ahol hozzá tudunk járulni, jobb kormányzáshoz, a jogállamisághoz, az állami kapacitások közigazgatás kiépítéséhez, az IUM valamint 100 megfigyelő tartalmazó misszió elindításához, és az is fontos, hogy az afgán kormány és közigazgatás is felelősséget vállaljon e folyamatért. Nemzetközi konferencia is fel, ötlete is felvetődött, ez jó gondolatnak látszik, a kormány is támogatja. Mielőbb fontos volna bevonni az afgán kormányt is ebbe a munkába. Kabulban kellene megszervezni a konferenciát. A legfontosabb itt, hogy jó rendel, jó programmal bírjon a konferencia. Pakisztánnal kapcsolatban a miniszterek utaltak a biztonsági helyzet romlására, és arra, hogy a kormány támogatnunk kell a fegyveres felkelőkkel szembeni harcában. Megvitattuk Sri Lanka ügyét is, ahol, mint tudják, véget ért májusban a, véget értek a harcok, ám továbbra is humanitárius, súlyos a humanitárius helyzet, különösen északol, a 250 ezer országon belüli menekült él zárt táborokban, rettenetes körülmények között. Nagyon keveset engedtek közülük haza otthonába. A helyzet orvoslására a tanács sürgette a sri lankai kormányt, hogy tartsa velünk közép közelések vállásait, és egy általános politikai megoldást felé törekedjen. Ez a folyamat lassú, a sri lankai kormánynak lépéseket kell tennie a tényleges megbékélés folyamata mentén a Sri Lankán belül minden közösség jogos igényeit, aggájait orvosolva. Súlyos emberjogsértések történtek a harcokat követően, öngyes gyilkosságok, emberek elrablása, a sajtó és a szólásszabadság megsértése. A tanács felhívott független és hiteles vizsgálatok folyanak le ezen ügyekben. És ez is ugye előre a hiteles megbékélés folyamatát. Bátorító jel az, hogy a silankai kormány jelezte, hogy egyre több ö, fogvatartottat hazaengednek, illetve szabadon engednek. Fontos, hogy ez a visszatelepítés önkéntes módon folyjon, és az emberi méltóságnak megfelelően. A miniszterek jelezték, hogy támogatják a kormány ilyen irányú törekvéseit. Végül Moldáviával kapcsolatban is eszmecsere folyt le, Karl Bildt úr a miniszteri trojka útjáról számolt be, október 15-16-án voltak Moldáviában, ahol nagyon súlyos a gazdasági helyzet, lényegi reformokra van szükség, hogy az ország versenyképessége javuljon. Új kormány áll fent az Európai Integráció Szövetsége, Filat miniszterelnök irányítása alatt, amely az EU integrációt tartja fő prioritásának. Az EU segíthet, támogathatja ezt a kormányt, teszi is. Moldávia, mint tudják, a keleti szomszédsági partneri programnak is része. A vízummentesség fontos eleme lehet a segítségnek, és a bizottság vizsgálja azt, hogy hogyan lehet költségvetési támogatást nyújtani az országnak, hogy az IMF hiteleket is megfejeljük ezzel. A Nyeszteren túli területekkel kapcsolatosan az 5 plusz 2-es tárgyalások folytatására bátorítottuk a moldáviai kormányt, feloldjuk ezt, feloldja ezt a konfliktust, és a miniszterek jelezték azt is, hogy, hogy segítenünk kell Moldáviát, jeleznünk kell ebeli szándékunkat, és segítenünk az integrációs törekvései. Elnök úr, ezek voltak azok a fő témapontok, amelyek felmerültek az általános tanács ülésén. kérdéseket szívesen válaszolok. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm, miniszter asszony. Nagyon tömör volt és teljes volt a beszámolója. Még egyszer el kell, hogy mondom, sajnos mindenkinek csak egy perc áll rendelkezésére. Egy kérdést lehet föltenni, egyébként négy óráig le kell zárjunk. Ez Szalafranka úr. Köszönöm, elnök úr. Kedves kolléga, üdvözlöm, hiányzik nekünk. Tudjuk, hogy fontos feladatot lát el. Azt szeretném tudni, hogy az Európai Tanács előkészítése tekintetében a cseh elnök Lisszaboni szerződéses aláírását követően mi lesz az intézményi menetrend a rendkívüli tanácsülés kapcsolatban a kinevezések, például tanácselnök és egyéb kinevezésekkel kapcsolatban, illetve az esetleges parlamenti meghallgatásokra vonatkozóan, tehát mi a menetrend. Aztán hogyan értékelik azt, hogy a második választási kört eltörölték Afganisztánban, és mi az oka annak, hogy a kormány értékelése megváltozott a társulási aláírással kapcsolatban, aztán azt is szeretném tudni, hogy hogyan értékeli azt a megállapodást, amelyet a felek Hondurasban kötöttek. Fennállnak-e ön szerint a feltételei annak, hogy újra lehessen indítani a társulási egy- kapcsolatos tárgyalásokat? Köszönöm. Kreiszi Dorferi a szó, egy perc. Microphone, please. Frau Präsidentin, zu Afghanistan elnök asszony, Afganisztánnal kapcsolatban az új német védelmi miniszter Gutenberg úr ö, új meghatározással élt, amely voltak éppen háborút jelent a nemzetközi jog nyelvén. A háború pedig azt jelenti, hogy például hadi foglyokat lehet szedni. Ön a tanács elnöksége körében hogyan érzékeli ezt a definíciót, és mi egyáltalán mi a stratégia Afganisztánnal kapcsolatban? Hogyan lehet jó kormányzatot bevezetni? Hiszen a végső cél az kell legyen, hogy valahogy kimenjünk, kivonulhassunk Afganisztánból, rövid távon erre nincs esély, középtávon se nagyon, szerintem mindenképpen nagyon hosszú folyamat lesz ez, de végül is világosan kell látni, hogy ott voltak éppen mi is történik, a háború-szerű helyzet meghatározás nem pontos, a nemzetközi jognak meghatározni, hogy a, milyen státuszban vannak ott csapataink. Köszönöm. Watson kollégája a szó, egy perc. Thank you, Mr. President. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Szeretném üdvözölni új megbízásában, minden esetre hiányzik nekünk, én is megerősítem. Gratulálok a svéd elnökség tevékenységéhez, hiszen nagyon ígéretes munkát végeznek. A meg tudja erősíteni azt, hogy december 1-ével életbe lép a Lisszaboni szerződés, hogy az elnökség jövő héten rendkívüli ülést tart, és hogy Tony Blair nem lesz az új tanácselnök. Elmondaná-e, hogy miért nem volt lehetőség arra, hogy megalapodásra jussanak a Európai Unió finanszírozása tekintetében a múlt hétvégi tanácsülésen, tehát a klímaváltozás eh, finanszírozásánál. onorevole Watson. Köszönöm. Lunacek eh, asszony a szó. Thank you, Mr. President. Mrs. Köszönöm, elnök úr. Soros elnök asszony. Három rövid kérdésem van az első Koszovóról, illetve arról, hogy ön szerint milyen fejlemények lesznek a tanácsban az elkövetkezendő csúcson a vízummentesség Koszovóban témában a bővítés, illetve az országjelentés értelmében egyértelműen megfogalmazták, hogy szükség van erre. Ön szerint is szükség van erre a fejleményre a tanácsban? Az országjelentésben az is áll, hogy a volt jugoszláv köztársasággal, Macedóniával el kell kezdeni a tárgyalásokat. Ön szerint elképzelhető, hogy a következő csúcson ez be is következik? Köszönöm, Lunacek asszony. Egyként asszony a szó, egy perc. Chairman, um... Elnök úr, nagyon röviden. Egy olyan napon, amikor további öt brit katona halt meg Afganisztánban, nem tudom, hogy a soros elnökség elmondhatná nekünk, hogy volt-e arról szó, hogy a NATO-nak további tagjai is küldenek csapatokat Afganisztánba, hogy segítsenek az amerikaiaknak, a briteknek és a többieknek egy kicsit erőteljesebben. érzi -e azt, hogy valami előrelépés történt azzal kapcsolatban, hogy valamit elérjünk a korrupció terén, ami az afgán kormányt övezi? Voltak-e intézkedések? amelyet Obama elnök kért, hogy hat hónapon belül történjen is valami, ne csak beszéljünk. Aztán nem tudom, volt-e valami arról, hogy Palesztinában, a gázévezetben mi a helyzet, az infrastruktúra támogatás, az egészség, a közlekedés és a csatornázás vonatkozásában Izrael tekintetében. Köszönöm. Köszönöm. Meyer kollégája szó. Egy perc. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm, miniszterasszony. Az az előzetes megállapodás, ami a Honduras legális kormányával megkötöttek, az még a tanácsülés előtt történt. De megragadom az alkalmat, hogy most itt van a bizottságunkban, hogy ezzel kapcsolatos kérdést tegyek föl. Szeleja elnök visszajelzése kulcsfontosságú téma. Úgy tűnik, hogy nehéz tiszteletben tartani ezt az aspektust, pedig ez egy kulcskérdés a helyzet normalizálása tekintetében. Tudom, hogy az Egyesült Államok és az ENSZ is foglalkozik a kérdéssel, és megpróbálják elérni, hogy teljes mértékben tiszteletben tartsák ezt az előzetes megállapodást. Szeretném az ön véleményét tudni ezzel kapcsolatban. Hogyha nem helyezik vissza Szeraja elnököt, akkor ezzel kapcsolatban mi lesz az Európai Tanács állásfoglalása? Alkalmazkodni fog az ENSZ véleményéhez, és így nem fogja elismerni az ő kormányt. Köszönöm. Kassulides kolléga, egy perc. Köszönöm. Elnök úr, két gyors kérdés. Az első. Miniszterasszonyt kérem, hogy értékelje Szerbia helyzetét azon erőfeszítésekben, melyeket az Egyesült Államok és az EU tesz Bosznia-Hercegovinában. Szerbia milyen szerepet játszhat, tud-e Belgrád valamilyen nyomást gyakorolni a boszniai szerbekre? Másodszorban múlt héten Kajróban jártam, és jelentős aggályt érzékeltem az Alaksa mecsetben tapasztalható nyugtalansággal, problémákkal kapcsolatban. Ennek nagy hatása van a muzulmán világra, nem csak a palesztinokra, hanem az egész muzulmán világra, és a mérsékelt muzulmánokat is nagyon nehéz helyzetbe hozza az alakszabeli mecsetbeli helyzet. Köszönöm. Gomez kollégája a szó. Egy percre, és ő az utolsó hozzászóló itt az első körben, utána átadjuk a szót a miniszterasszonynak, hogy választ adjon az első kérdésekre. Üdvözlöm, miniszterasszony körünkben. lehet a kapcsolatban nem említette az izraeli telepek legújabb körét. Ez, ez már nem ügye a EU tanácsnak? Másodszorban Afganisztánban mit tesznek, hogy a, a kivonulási stratégiát támogassák, amit az Egyesült Államok irányzat elő, és milyen hatással akarnak lenni a civil társadalomra. A bíróságot sem, bíróságokat sem említette a, a építésben, holott nagyon fontos volna. Harmadsorban Sri Lanka. A GSP Plus ö, felfüggesztését nem vitatták meg a miniszterek? Köszönöm szépen, és akkor most átadom a szót a miniszterasszonynak, hogy választ adjon az első kérdéskörre. Yes, thank you, and thank you Köszönöm. Köszönöm a kérdéseket. Tematikus sorrendben szedtem őket össze. Először is kifejezem sajnálatomat az afganisztáni halálesetek miatt, a brit katonák halála miatt, ez mindig nem csak a, a családtagok, hanem mindenki számára Afganisztánnal kezdeném. Az EU-nak 35 ezer embere van helyben. A második háború a legnagyobb ö, misszió ez, vagy ö, EU tagállamok pontosabban, nem az EU katonáiról van szó. Hosszú távú kötelezettségvállalás alapján vannak ott ezek a csapatok. Fontos, hogy egy szélesebb körű stratégia keretében lássuk mindezt. A katonai jelenlét fontos, és valószínűleg fenn is marad a belátható jövőben, ám ezt integrálnunk kell egy szélesebb körű segítségnyújtásba, ahol az afgán, afgánokat segítjük abban, hogy hogy magukévet tegyük azt az ország építési folyamatot, amely a korrupció harcot, a nők jogait, a civil szervezetek felállítását is magában foglalja. Ehhez idő kell majd, de mindenképpen feladatunk. Reményeink szerint az új kormány és Karzai elnök széles alapokat tudja helyezni ezt a folyamatot, és újra választott elnökként stabilabb erőt jelent majd ebben a folyamatban. Persze a biztonságra kell koncentrálnunk, de a jogállamiság, a jogbiztonság is fontos, az EU rendvédelmi szerveinek segítsége fontos itt, és mindez egy stratégiába kell illeszkedjen. Tegnap erről vitatkoztak a tanácsban, és Washingtonban is, ahol Afganisztán és Pakisztán ügyét tárgyalta az amerikai kormány meg, Nekünk is együtt kell működnünk az amerikaiakkal is, de vannak olyan területek, ahol a mi saját kompetenciáink segíthetnek. Persze látnunk kell a, térség egészét. A pakisztáni konfliktus más kicsit, de egymásra hatással van a két országbeli válság. A megoldás is ilyen formájú kell legyen. Most alakítjuk ki a kereteit egy koherensebb stratégiának, amely a demokrácia építést és a társadalom kiépítését csak úgy célozza, mint a katonai megoldás elérését. Mint jól tudják, Klaus úr tegnap aláírta a szerződést, ezt megerősíthetem, így módon december 1-én az életbe lép. A pontos menetrendet most nem tudom még megerősíteni, a svéd elnökség minden tagállammal, miniszterelnökkel kapcsolatba lép és lépett, hogy a jelöléseket megtárgyaljuk, ennek eredményét még nem akarom megelőlegezni. Reinfeldt, a tanács elnöke Mihest lezárult ez a konzultáció, kiírja a következő csúcs időpontját, november közepére várható ez. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy december 1-től teljes gőzzel indulhasson a folyamat. A klímaváltozás elleni harc finanszírozását illetően van európai felhatalmazás, ez helyén való. Az elnökség kicsit messzebbre akarta vinni a dolgot a konkrétumok irányába, de a keret, a finanszírozás ö, mikéntje a munkacsoport ügyében döntés született, a terhek megosztásának mechanizmusa is kialakult, miszerint ugyanazon globális elosztási rendszer alapján kell működjön, amely figyelembe veszi a GDP szinteket, illetve a kibocsátások szintjét globálisan, és hogy a legkevésbé fejlett országok támogatást kell kapjanak az EU-tól. De a többi országot is ösztönöznünk kell, ugye hát egyes melléklebbeli országokat, egyes utállamokat, Ausztráliát, hogy konkrét finanszírozási ö, támogatást adjanak. Azt, azt hiszem, tehát elég erős a tárgyalási felhatalmazás, a kopenhágai csúcs előtt. A volt Macedon Jugoszláv köztársasággal kapcsolatban a bizottság javasolta, hogy tűzzünk ki dátumot. Tudjuk, hogy az ország nevének ügye még nem rendeződött, de a görög, új görög kormány ö, komolyan veszi a, a dolog megoldásának jelentőségét, remélhetőleg előre lépünk a közeljövőben. Koszovó, mint mint jól tudják, nem volt része az első tárgyalási körnek. Most Szerbia, Montenegro és a Firom, tehát Macedónia ügye van napirenden az Európai Parlament segítségével, és Albániát és Bosznia-Hercegovinát is igyekszünk segíteni, hogy ne maradjanak le nagyon ebből az első körből. Tehát nagyon sok tennivaló van még, és ezt nehezíti Koszovó sajátságos jogállása is, de pár beszédben vagyunk az Európai Bizottsággal, megvizsgálva a előrelépés lehetőségeit. És az általános ügyek tanácsa decemberben országjelentést is megtárgyal majd. Bilt úr december 10-én, 14-én retűzte ki ennek tárgyalását. Mi van még? Szíria. Szíria látta a gazdasági előnyöket, amely a megállapodásból adódik, a vámbevételek elvesztését először nem látta szívesen, de most hajlandó volt aláírni, belátva ennek előnyeit, a megállapodásnak előnyeit. A szerbiai fejlemények pozitívnak tűnnek, több területen előrelépés született. A nemzetközi bírósággal együttműködés problematikus még ugyan, de a többi területen tényleges előrelépés könyvelhető el. Úgy tűnik, hogy a térség országai belátják, hogy a reform, az erőlépések nekik is megéri, úgymond, mert hogy az EU oldal is tartja ígéreteit ezek megvalósulása fényében. A közel-kelet kapcsán nem, ezen az ülésen nem volt téma az infrastruktúra, a, a szennyvízkezelés és a, az izraeli telepek ügye. Inkább egy általános értékelése került sor, de a szakbizottság tagjai ismerik. Tudják, hogy a közel-kelet gyakorlatilag minden tanácsülésen napirenden van, ilyen vagy olyan vetülete, és az EU álláspontja az izraeli telepekkel kapcsolatosan világos. Honduras Mit is mondtam Hondurasszal kapcsolatban? Figyelemmel, kis közelről kísérjük figyelemmel a, a fejleményeket, az elnök több nyilatkozatot talélt, korai még belátni, hogy a Szalaja és az elnök közötti megállapodás tartják e a felek, ha nem jön létre kompromisszum, akkor valószínűleg újraindul a kérdés vitája a tanácsban. Most azonban kivárunk, meglátjuk, mire jutnak a felek Hondurasban. És a belépő spanyol elnökség is minden bizonyal nagy figyelemmel kíséri az ottani fejleményeket. Nézzük a második kört. Pötering úr kap szót egy percre. Elnök úr, köszönöm. Elnök, miniszterasszony, megint csak a közel-kelet ügyét és Gomes asszony kérdését hoznám fel mi. Az Európai Parlament gyanánt mindig őszinte közvetítők voltunk Izrael érdekeit, és vélembevé meg Palesztina méltóságát is. Izraelnek joga van, létjoga van, ugyanakkor egy életképes palesztin államot is meg kell engedjem. A a telepek ügye ismert és aggályokra ad okot, hogy az amerikai kormányzat megváltoztatta álláspontját a telepekkel kapcsolatban, ezért a tanács elnökségét arra bátorítom, hogy nagyon világosan a világ színpada előtt, vagy a világ közveleménye előtt mondja ki, hogy nem támogatja a telepek további kiépítése a béke folyamatot a közel-keleten. Kérem, hogy éljenek egy ilyen nyilatkozattal. Köszönöm szépen, Pöttering úr. Brantner kolléganője a szó egy percben. Köszönöm szépen. A külső szolgálatról szeretnék kérdezni, illetve az elfogadott dokumentumról. Megfelelő munkamegosztásról van szó, amit 2009 előtt még meghatároznának. Ezen kicsit meglepődtem, ez a negyedik oldalon található, mert hát először a javaslatot kellene a főképviselőtől kapnak, itt még egyelőre ki se jelöltek, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy hogy fog ez lefolyni. Vissza szeretnék térni Gómez asszony kérdésére a sri lankai és a GSP plusz vonatkozásában. Azt hiszem nagyon fontos a kérdés az, hogy mikor döntenek itt a felfüggesztésről. Legutóbb Líbiával folytatott dialógusról beszéltek, illetve a migráció irányításáról. Szeretném, hogyha elmondaná, hogy hogy állnak a tárgyalások az EU-Líbia megállapodásról. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Egy percre. Tanok úrja szó. Köszönöm, elnök úr. E, Soros elnök asszony, nem tudom, hogy az EU-Oroszország csúcsról volt-e szó főleg arról, hogy Oroszország mindig ragaszkodik ahhoz, hogy az irán, irániai atomprogramot támogatja, illetve az urániumgyúsítást, és további fenyegetést jelent Izrael számára az, hogy rakétákat akarnak eladni nekik. Ami ezt a bizottságot illeti, az új főképviselő, legyen az egy hölgy vagy egy úr, végül is a bizottság alelnöke is lesz és ellentmondásos válaszokat kapok azzal kapcsolatban, hogy mi a helyzet. A tanács úgy gondolja, hogy ide kell, hogy jöjjön a jelölt, hogy megerősítse a szakbizottság, hiszen a bizottság alelnöke funkcióját is betölti ez a főképviselő. Köszönöm, tanok úr. Lőzing kollega következik egy percben. Köszönöm szépen. Kérdésem Afrikával kapcsolatos. A tanács döntést hozott Kongó térségevel kapcsolatban, és ebben utalt arra, hogy nem csak lázadói csoportok, hanem a kongói hadsereg is súlyos emberjogsértéseket követett el. Ezt ez a hadsereg részben az Európai Uniós támogatással létrejövő kiképzések során hozták létre. Tehát ki a felelős, hogyha ez a folyamat elakad? Az EUSZEK misszió sikerét mindenképpen alássa ez a helyzet. Pakisztának kapcsolatban az EU akcióterve a biztonsági ág, a biztonsági szektor megerősítésére és a terrorista ellenes erő kiképzésére vonatkozóan kérdéseket vet fel. Milyen formában kívánjuk támogatni ezt a folyamatot? Vajon tervezik-e egy saját misszió elindítását a biztonsági szektor erősítése érdekében Afganisztánban? Köszönöm. Egy perc. Landsbergis kollégája szó. Két egyszerű kérdés Grúziával kapcsolatban. Az elnökség követi-e a jelenlegi helyzetet az új orosz kezdeményezésekkel kapcsolatban, és hogy milyen katonai jellegű cselekmények történtek ott, mi az elnökségnek a véleménye, a másik, mivel lehet megmagyarázni a blokkádot, az egyszerűsített vízumrendszer esetében, akik Grúziában élnek és Grúziából eltávoztak. Az elnökség készen áll-e arra, hogy ezeket a technikai akadályokat meg lehessen oldani? Grazie onorevole Landergis. Ora la parola. Köszönöm szépen. Rielinsen kollégája, szó egy perc. Dziękuję panie przewodniczący. Pani minister, ja chciałem zapytać o... Köszönöm, elnök úr. miniszterasszony, olyasmiről szeretnék kérdezni, amiről néhány hónappal ezelőtt beszéltünk, amikor a lengyel parlament képviseletében voltam itt. A svéd lengyel projektről szerettem volna beszélni. Ön szerint ezek az országok, amelyeknek részt kell venniük ebbe a programban, mennyire ö, elkötelezettek? Főleg Fehér Oroszországra szeretnék ö, rákérdezni. Az elnökség szerint ö, mik az esélyei annak, hogy a polgári ö, társadalmat is belevonják ebbe a programba? Köszönöm. Kiani a szó. Köszönöm. Köszönöm. Palesztinában jártam a múlt héten delegáció keretében, és meg tudom erősíteni azt, hogy folytatódik a gyarmatosítás. Jeruzsálem keleti részén egy nagy családot telepítettek ki, 53 fős családot, akik egy nagy épületben éltek, 19 gyerekkel, és a szemünk előtt ö, történt mindez mindenütt beton van. Úgyhogy a kérdésem a következő. A mezőgazdasági dolgozókra vonatkozik, akiket Cisziordániában láttunk, akik a megszállás alatt dolgoznak. Azt szeretném tudni, hogy az EU aláírta a szabadkereskedelmi egyezményt az EU és Izrael között. Hogyan akarják biztosítani azt, hogy ez a megegyezés kizárjon olyan mezőgazdasági termékeket, amelyeket a megszállás alatt dolgozó gazdák állítanak elő, ezt szeretném még ismételten hangsúlyozni. Köszönöm szépen. Köszönöm, monit, kolléga, egy perc. Eh, Köszönöm, elnök úr. Nem tudom, hogy fordítási problémáról van ez szó, de azt hallottam, hogy a spanyol szocialista kormány nyomást gyakorol Grúzia esetében, én úgy gondolom, hogy ez nem igaz, hiszen a spanyol kormány nem akar ilyenfajta nyomást gyakorolni. Lászbergész kolléga lehet, hogy valami mást akart mondani, lehet, hogy én értettem félre. Minden esetre ez a terminológia számomra nem elfogadható. Köszönöm, Muniz kolléga. Flötről kollégája szó, egy perc. Bonjour, euh, Madame Üdvözlöm, Mászrom asszony, nagy öröm üdvözölni körünkben. Két kérdésem lenne. Az első Szíriáról. Mert én azt hiszem úgy értettem, hogy azt mondta, hogy Szíria aláírta a megállapodást. Én eddig nem így tudtam. Ezzel szemben milyen döntés született? Szabadkereskedelemről beszéltek, hogy ez majd esetleg a szíriai ö, megállapodásra ösztönöz, Ugyanakkor többször megfogalmazottak emberi jogi kérdésekben fenntartások, úgyhogy nem igazán tudjuk, hogy most milyen státuszról van szó. A társulási egyezményben van-e egy olyan elvárás, ami megfogalmazódott, és amely valamilyen módon a Szíriával ápolt kapcsolataink során megvalósul? Ez az első kérdésem. A második, Tunéziában most voltak választások, idézőjelben választások, az erőszakok, cselekmények, eltűnések, börtön, bebörtönzések, újságírókkal szemben még ilyen méreteket soha nem öltöttek. A svéd elnökség fel tud-e lépni ezekkel szemben. Ott van ugye a, a misszió, az Európai Bizottság képviselete, úgyhogy igenis kellene tudnunk megfogalmazni elvárásokat, hogy ez az állapot megszűnjön, mert ez egyre rosszabb a szemünk láttára. Utolsó hozzászóló, Najzer kolléga, egy perc. Ja, dankeschön, Herr Präsident. Köszönöm, elnök úr. Miniszterasszony, én is egy kérdéssel élnék felmerült az a kérdés, hogy ön az új német védelmi miniszter nyilatkozatát hogyan értékeli, miszerint Afganisztában háborúhoz hasonló helyzet uralkodik. Erre nem válaszol sajnos. Másodszorban nagyon furcsán tartottam azt a kijelentését, miszerint Karzály elnököt újra választották volna. Mindannyian láttuk, hogy az első választási fordulóban súlyos csalások, visszaélések történtek, és ezt nem is, tudott, nem is tudták megszervezni a második fordulót, és nem került arra a sor. Köszönöm, Neuser kolléga. A, most átadom a szót a miniszterasszonynak, hogy erre a kérdéskörre is választ adjon. Yes, thank you. I can see... Köszönöm szépen. Látom, hogy nagyon sokféle kérdés fogalmazódik meg még mindig, azóta, amióta elhagytam a parlamentet. Most a másik oldalon vagyok. Pöttering úr és mások. Nagyon jól tudom, hogy az Európai Parlament elhivatott a palesztin kérdés mellett, illetve Izrael és palesztin konfliktusa mellett, de tudom, hogy önnek személy szerint is vannak elkötelezettségei. Most olvastam, hogy Clinton külügyminiszter asszony most látogatott el oda, és hát tudja, hogy van még tenni való Izraelben. Ami Jeruzsálemet illeti, az épületek lerombolásáról többen kérdeztek. Igenis, idéznék, hogy mit mondott az elnökség, emlékeztet arra, hogy az a házak lerombolásai és a kirakódtatások illegálisak a nemzetközi jogértelműben, úgyhogy ezeket egyértelműen elítéltük. És természetesen ez kulcsfontosságú része a válság megoldásának. Ezen kívül azt is elmondtuk, hogy Azok a termékek, amelyek innen származnak, nem élveznek vámmentességet. Nagyon virágosan fogalmaztunk a társadalási egyezmény óta, hogy ami az Európai Uniót illeti, mit értünk Izrael állam alatt, 76 területet a 67-es területet. Elnézést, mondja a miniszterasszony. A 60 napos háború előtt, a 6 napos háború előtt Then not, not include some of the occupied uh, areas. És ez az elfoglalt területeknek bizonyos ter- részét nem foglalja magába. Sri Lanka. A, a hatóságok, az állam nem hajtotta végre az ENSZ határozatokat és azt a konvenciót, amire szükség van. Úgyhogy folytatnunk kell velük a dialógust, és most a tanács munkacsoportjában folyik ez a munka, és nyilván ö, követjük az eseményeket. Oroszország. Általánosságban nem volt erről szó, tudom, hogy folyik ö, ö, e, a tárgyalás arról, hogy majd lesz vita erről a témáról, a mini ö, szesszió során, 18-án, és aztán utána jelentés készül a parlamentnek. De meg kell, hogy feleljenek ennek az elvárásnak, beleértve Grúzia területi épségét is. Persze azt is elmondtuk nekik, hogy mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy meggyőzzük Oroszországot, hogy nem közös érdek az, hogy Iránt támogassa a militarizáció során. Az EU-orosz kapcsolatok általános vitája később kerül napirendre. Fehér Oroszország. A svéd elnökség részéről folyt dialógus a civil társadalom képviselőivel, az ellenzéki párt képviselőivel Stockholmban, én magam is ott voltam. Ezen kívül Prágában, májusban szerveztünk amikor beindult a keleti partneri kapcsolat, párhuzamosan ugyanilyen jellegű tárgyalásokat, mert nyilván ez rendkívül fontos, hogy minél többet tárgyaljunk arról, hogy hogyan tudunk együttműködni Fehér Oroszországban a civil társadalommal is, úgyhogy a következő általános tanácsülésen igenis lesz erről is szó. fő képviselő, aki szintén alelnök is a bizottságban, tehát amikor majd kinevezik ezt a személyt, az Európai Parlament elé kerül meghallgatás céljából, és az is benne van a szerződésben, hogy megfelelő kapcsolatokat kell ápolni az Európai Parlamenttel. Nyilván attól függ, hogy mikor nevezik ki ezt a szemét, illetve hogy a külügyi bizottságba látogathat-e az illető, kapcsolatban vagyunk a parlament képviselővel, Buzek úrral, annak érdekében, hogy lássuk, hogy hogyan folyhat le majd ez a kommunikáció, hogyha már kiderül, hogy ki lesz az illető. És persze akkor el is fog jönni majd a parlamentbe, és az is elhangzott, hogy a külső szolgálat kerete a ez is megáll, ez erős megállapodás született, hogy milyen feladata lesz, milyen hatája lesz a feladatkörének. Ezt is a fő képviselő kapja meg, amikor majd kinevezése kerül. De ahogy ez megtörténik, sokkal részletesebben is tudunk majd erről, miután a parlamenttel részletes tárgyalások folytak, és ugye erről dönteni kell nem később, mint áprilisban. Mi volt még? Azt hiszem, az elnök úr kezdte bevezetőjében mondani azt, hogy aláírásra került a, megállapodás, de a héten még mindig nyitott volt ez a kérdés, és nagyon jól emlékszem, hogy emberi jogokról volt szó e, ebben a kontextusban itt a szakbizottságban, és nyilván amikor van rá lehetőség, akkor záradékban tárgyalunk ezekről az emberjogi kérdésekről is. Az is igaz, hogy külön nyilatkozat született, hangsúlyozván, hogy az EU milyen fontosnak tartja az emberi jogokat. Ez nem módosít ö, megállapodás pontokat, de volt erről egy külön nyilatkozat. Elnézést kérek, hogyha ez nem volt eléggé világos. Volt-e még valami? Kongó. Nem igazán értettem ezt a kérdést, lehet, hogy a tolmácsolás miatt, ehhez majd vissza kell térnünk erre a kérdésre. Most nem tudok válaszolni. Azt hiszem, hogy ez volt minden, elnök úr. mi volt a helyzet Grúziával. A területi épségre kérdezett rá elnézést? Arról van szó, hogy új helyzet állt elő. A Pankiszi völgyben úgy tűnik, hogy itt a helyzet megint csak egy olyan propaganda hadjárat szintere, ami előkészítheti egy katonai beavatkozás ügyét. Úgy tűnik. A grúz állampolgárok ügyéről is szóltam. Spanyolország nem engedi beutazni akik Oroszországtól kaptak illegális ö, útlevelet, azokat jobban beengedi az Európai Unió, mint azokat a grúzokat, akik grúz útlevéllel hazájukhoz lojálisan próbálnak belépni. Igen, ö, hangsúlyoztuk, hogy mennyire fontos ö, a területi épség Oroszországnak, és beindítottunk egy folyamatot Grúziával, a társulásról, és a vízum megkönnyítés az egyik legfontosabb a bilaterális tárgyalások során. Azt hiszem, hogy a tisztelt képviselő úr emlékszik majd arra, hogy pontosan hogy, hogyan is folyt ez, én nem emlékszem rá, és ezért nem akarok szólni erről, de nyilván a vízum megkönnyítése ez részét képezte ennek, és a megállapodás. És decemberben az általános tanácson is napirendi pontok között szerepel majd ez a téma, illetve hogy merre, mennyire jutottunk ebben a témában. Elnök, köszönöm szépen! Röviden utalnék hogy Pakisztánnal kapcsolatos kérdésemre sem válaszolt. Tehát egyik kérdésem sem, nem csak a kongóira, hanem a pakisztánira sem. A vitának vége van. Ilyen függelékre nincs lehetőség, úgyhogy ő nem kapta meg a szót. Négy óra után néhány perccel. Köszönetet mondok a miniszterasszonynak a részvételért, a véleményért és reméljük, hogy ez a párbeszéd tovább fog folyni, és azok a kérdések, amelyekre most nem tudott sor kerülni, esetleg más találkozom választ ad ezekre a kérdésekre is. Köszönöm szépen, viszontlátásra! Kollégák, kérem foglaljanak helyet. Szeretnénk folytatni az ülést a következő napi rendi ponttal. Ha valaki el szeretné hagyni a termet, akkor kérem, hogy ezt gyorsan tegye meg, azért, hogy zavartalan körülmények között tudjuk megtárgyalni a következő témát. Stabilitási eszköz módosítása ez a következő napi rendi pont. Franciska Brandner az előadó. Öné a szó. Um, yes, thank you. I think it's a bit uh, noisy. Kicsit zajos még a terem. Akit nem érdekel a munkánk, és aki ki akar menni a teremből, kérem, hogy gyorsan menjen ki, hogy nyugodtan tudjunk dolgozni. Ha maradni kívánnak, csöndben üljenek le. Ha ki akarnak menni, menjenek ki. Köszönöm. Thank you. Um... So we are speaking today about the stability. Köszönöm szépen. A stabilitási eszközről beszélünk tehát, a válságkezelési EU eszközről a hosszú távú békeépítés, konfliktus elkerülés, stb. stb. Szeretném elmondani, hogy milyen módosítókat adtunk be eddig, és szeretném áttekinteni azt, hogy hogy áll a vita. Elég nehéz beszélni, őszintén szóval, amikor ilyen nagy zaj van, de azért folytatom. Tehát az eszköz egyértelműen megfogalmazva a jogalkotásban, hogy ez kiegészítő jellegű, és az EU intézkedéseit egészíti ki a közös kül- és biztonságpolitika mellett. Úgyhogy ennek kiegészítő jelleget kell öltenie. Ez az eszköz két fő helyzet kialakulása esetén alkalmazható az egyik válságos időszak, kialakuló válság esetén, amikor az országok már a válság szélére sodródtak, és várható, hogy az adott országban válságos a helyzet alakul ki. A költségvetés részeként ez ugye erőzetesen nem kerül bele a programba, de a nyitott lehetőség megvan, mert azt előre nem lehet tudni, hogy hol alakul ki válság. A költségvetésnek 73%-át teszi ez ki, vagyis a legnagyobb részét a válságos és kialakuló válságos helyzetekre szánt összeg. Gyakorta a bizottság és tanács képviselői a többi részt más válságos helyzetek megoldására akarják felhasználni, akkor megtehetik. Ez az első lehetőség. Aztán van egy második is, amikor föl lehet használni ezt az eszközt, amikor stabil a helyzet, tehát nincs válság, de globális vagy régiókon átnyúló ö, helyzetet kell megoldani. Ez az eszköz 27%-a ez eléggé korlátozott mennyiség. A második rész, a négyes cikk értelmében felhasználható három fő területen. Az első, hogyha a közrendet fenyegeti valami, az infrastruktúrát és a közegészségügyet. Ez 7%-ot tesz ki, legalábbis eddig. nagyon sokféle lehetőség van itt, a terrorizmus elleni kábítószeres és egyéb területek is. Aztán van egy második sor a stabil helyzetben, amikor vegyi, biológiai, atom vagy egyéb anyagok bevetésére számíthatunk. Ez 15% maximum a harmadik sor, a válság előtti, utáni időszakban kapacitásépítés ez 5 százalék. Ez hosszú távú intézkedéseket ölel fel. Ebbe a sorba található a békeépítési partnerkapcsolat, amiről valószínűleg hallottak már. Ezt a civil társadalom képviselőivel kell kialakítani, és ez nincs az eredeti jogalkotói szövegben, a bizottság 2006-ban írt már egy levelet, és azóta fejlődött tovább. Felülvizsgálatra is sor került már, új stratégia kialakítására, úgyhogy ez nagyon fontos része a civil társadalommal folytatott együttműködés keretén belül. Úgyhogy az eddigi módosítók először is elismerik azt a békeépítő partneri kapcsolatot, amit említettem, tehát ezt a konkrétan elismeri a szövegben, tovább léptünk 2006 óta, megvizsgáltuk a fejleményeket, nagyon fontos politikai eszközről van szó, nagyon fontos együttműködési forma a, a civil társadalommal, és szeretnénk, hogyha ezt a jogalkotói dokumentum is elismerni. A második módosító a bizottsági javaslatra vonatkozik, mert a bizottság azt javasolta, hogy több pénzt szálljunk az elsősorban a stabil közel helyzetben, amikor terrorizmus ellenes és egyéb intézkedésekről van szó, tehát 7-ről 10%-ra akarja növelni ezt az összeget. Én azonban szeretném tudni, hogy a bizottság milyen prioritásokat akar meghatározni, mire akar további pénzösszegeket költeni. Mert nagyon nagy ez a tér, és lehetőség, úgyhogy előzetesen szeretném tudni, hogy a további pénzösszegeket mire akarják költeni. Főleg azért, mert a cikk egyáltalán nem konkrétan került megfogalmazásra. A másik módosító az utolsó részre vonatkozik. A nem stabil körülményekre. Ki szeretnénk egészíteni azzal, hogy A civil társadalom kialakítására, fejlesztésére kell felhasználni, a nők feladatának e, támogatására, pluralista és független média kialakítására. Egyelőre van pénz a női programokra és a médiákra válság idején. Mi a helyzet, amikor megszületik a békemegállapodás? ha kialakul egy normális helyzet. Akkor rendelkezésükre bocsátjuk a pénzt, hogy aztán a nők is ö, hozzájuthassanak a különböző lehetőségekhez. Viszont az átmeneti időszakban ö, nem igazán van minden ö, rendelkezése bocsátva, amikor éppen az alkotmány kidolgozása folyik, stb. stb. Itt a nők megint kikerülnek a ö, központból, és nagyon fontos, hogy a médiákra is odafigyeljünk a demokratikus intézmények kialakítása során. Tehát ezt a két dolgot szeretném, hogyha támogatnák, és a stabilitási eszköznek itt kellene fontos szerepet játszani. Ezek a módosítók. Szeretnék rámutatni egy olyan ö, párbeszédre, ami a bizottság és a tanács között folyik, ami a kis és könnyű fegyverekre vonatkozik. kemény vita folyik a kettő között, hogy kinek mire van lehetőség ezen a területen, hogy ez most közösségi politika, vagy nem, és ezért a bírósághoz is fordultak. Az Európai Bíróság pedig azt mondta, hogy a bizottság foglalkozhat a kézi és könnyű fegyverekkel. A kérdés most az, hogy mi a munka megosztása a bizottság és a tanács között. Úgy gondoljuk, hogy politikai nyilatkozatra van itt szükség, konszenzusra, azzal kapcsolatban, hogy hogyan tudunk együttműködni az Európai Unión belül ebben a témában, ahelyett, hogy ilyen kis pici és nagyon ö, szigorú, ö, ö, egyáltalán nem rugalmas szövegek fölött ö, vitatkozzunk. A tanács a továbbiakban is foglalkozik a kézi és fegyverekkel, úgyhogy meg kell tudnunk találni a módját, hogy megoldjuk ezt a problémát. Azt hiszem, hogy amikor majd meg lesz ez a külszolgálat, egyszerűen nevetséges lesz heteket szánni egy olyan kérdése, amit ideális esetben ezen szolgálat létével meg lehetne oltani. Nem hivatalosan felvettem a kapcsolatot ebben a témában a tanácsal is és a bizottsággal is, és nagyon remélem, hogy sikerül megoldást találnunk megnyugtató módon, hogy ne legyen további ö, vita ezen a téren. Ez rendkívül fontos szerintem. Köszönöm a figyelmüket, várom a kérdéseiket és a megjegyzéseiket. Köszönöm. Grazie. Köszönöm az előadónak, Brankner asszonynak. Megkezdjük a vitát. A GUE koordinátor asszonya, Lőzing asszony kapja meg először a szót. Köszönöm, hogy megadta a szót, elnök úr. Alapvetően arra szeretnék utalni, hogy ebben az eszközben nagyon sok elem nagyon pozitív, pozitívan értékelhető, Például említeném a gyermek katonák utógondozását. Hát, mint mondott, nagyon pozitív elemek ezek. Ám vannak alapvető problémáink is az eszközzel, általános jellegűek. Egyik ilyen gond a válság meghatározása ebben, ezen eszköz kapcsolatában. Szerintünk a krízis definíció túl széles körű, túl általános. Lehet, hogy ez szándékos, hogy ilyen lazára mondták a meghatározás, hogy mindenre rá lehessen húzni, mindenféle válsághelyzetre, és ott alkalmazható legyen az eszköz. Aztán van még a GUI frakciónak egy gondja, a civil eszközök alkalmazása a biztonságpolitikában úgy tűnik ez szokássá vált, mindenképpen bírálatnak kell, kell tárgyává kell tegyük aztán bíráljuk azt, hogy saját gazdasági, az EU saját gazdaság érdekeit támogatná ez az eszköz sok alkalmazásában szerintünk. És ez vezet egy konkrét kérdéshez, föl is olvasnám, mert számok is vannak benne. Brandt asszony, ő képviselőtársam is utalt rá, hogy a módosító a négyes cikk egyes pontjában 7%-ról 10%-ra emelni a, az eszközt. A kritikus infrastruktúra védelmét is elirányja, elirányítja, az energiaszállításokat, és több éves jelentéseket irányoz elő 2009-től 11-ig. Kérdésem, hogy a megcélzott eszköz növekedés is egybeesik ezzel a meghatározással, az Európai Bizottság éves jelentésében az eszköz, a stabilitási eszköz alkalmazásáról a két eszköz összekapcsolását, fogaskerékszerű összekapcsolását irányozza elő, ugyanakkor a civil felhasználást a katonaitól külön kell választanunk. Vajon ez a két célkitűzés nem áll ellentétben egymással? Nem lát itt gondot? Köszönöm szépen. Árnyék jelentéstevő a szocialistáktól. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm Bránher asszonynak a kiváló munkát, amit végzett, és köszönöm az együttműködést is, amire lehetőség volt együtt a többi frakció árnyék előadójával. Nagyon pozitív üléseket tartottunk. A szocialista frakció alapvetően egyetért az előadó véleményével. Az első két módosítóval kapcsolatban érvényes ez mindenek előtt, tehát a civil társadalom részvétele és a nők fontos szerepe az eszköz, stabilitási eszköz végrehajtása során. A második módosítás a békeépítő partnerséggel kapcsolatik. Ezekkel a módosításokkal abszolút egyetértünk. Gyakorlatilag ezek a témák hiányoztak eddig az stabilitási eszközre vonatkozó rendeletből. Harmadik módosítás az elkülönített összegek növelése. Általánosságban egyetértünk a bizottság igényével, avval, hogy nagyobb összeget kérnek. Úgy gondoljuk, hogy a bizottság pozitív tevékenységet végez. Két évvel ezelőtt a parlament fogadta el a rendeletet, de a parlament azt kérte a bizottságtól, hogy készítsenek egy részletes tervet, készítsenek egy stratégiai programot. Úgy gondoltuk, hogy a stratégiai tervben szerepelnek majd ezek az összeg. Tehát Branner asszonynak igaza van, hogy a 3%-os emelkedés vagy emelést akkor tudjuk elfogadni, hogyha a bizottság a korábban megkért tervet benyújtja. Biztos vagyok abban, hogy a bizottságnak nem fog nehézséget okozni a terv elkészítése. A Lusingféle módosításokkal kapcsolatban nem lehet, az a véleményem, hogy nem lehet mindig mindent újra kezdeni. Két évvel ezelőtt került elfogadásra az a rendelet, amit most módosítunk. Hosszas viták előzték meg a rendelet, az eredeti rendelet elfogadását. Ha most újra elkezdjük azt vitatni, hogy mi a válság, mi a válság előtti időszak, mi a válságot követő időszak, akkor nem lesz hatékony ez az eszköz, és túl sok időt fogunk fordítani a vitára nem lehet teljesen egyértelműen leválasztani a biztonsági, a védelmi stratégiát, a civil és a militáris kérdéseket. Koordinációra van szükség a különböző aspektusok kezelése között, hiszen ezeket nem lehet teljesen abszolút mértékben leválasztani egymásról. Ezért nem értünk egyet az ötös losing féle módosítással. A négyessel kapcsolatban itt utalás történik a lakosság bizonyos jogaira, amelyek esetében érvényes ez az eszköz. Ezt feleslegesnek tartjuk, kár felsorolni itt az egyes jogokat, az összes jogot tiszteletben kell tartani. Emlékeztetnék arra, hogy a bizottság egy bizonyos jogalkotási keret között működik. Ezért a szocialista frakció a Brandner féle módosításokat tudja támogatni. Köszönöm. Gómez kollégája szó. Muniz kollégám nagyon világosan fogalmazott a jelentéstevőnk által felhozott pontok támogatásában osztom nézetét, én is, és aláhúznám annak a módosítónak a fontosságát, ahol figyelmet kíván szentelni a nők szerepének a politikai béke folyamatokban. És a jelentéstevő a tanács és bizottság szerepéről mondott tjairól is egyetértek, hogy szüntessék be ezt a nevetséges belső harcot a, a szerepkörök elosztásában a kézifegyverek kivonását illetően. Marian Muniz pedig rámutatott arra, hogy a Lőzing asszony által beterjesztett módosítóval nem tudunk egyetérteni. Abszolút nem értek egyet azzal, hogy ne lehetne összekapcsolni a civil, a polgári és katonai elemeket egy, egy misszió során. Ez nagyon Európa ellenes megközelítés volna. Európa éppen arról szól szerintünk a támogatás Európa részéről, hogy összekapcsoljuk ezt a kettőt, és így mondom, civilizáljuk, úgymond a katonai beavatkozást, amely viszont végsősorban egy stratégiai polgári célt kell, hogy szolgáljon. Úgyhogy módosítójával ezek miatt, ezen okok miatt nem tudok egyetérteni. Honorevole. Angarakis kolléga, ön tartalék pottag, és már így is nehéz a megfelelő időben a vitát. Még a bizottság két képviselőnek is meg kell, hogy adjam a szót. Úgyhogy azt szeretném kérni, hogyha lehet, hogy mondjon le a hozzászólási jogáról, vagy pedig mondjuk 30 másodpercre korlátozza, mert egyébként nem tudjuk időben tovább vinni az ülést. Ha 30 másodperc megfelel, akkor annyit kap. Köszönöm, elnök úr. 5 másodperc is elég. Lőzing asszonynak igaza van, amikor a válsággal kapcsolatban azt mondja, hogy a probléma nem az, hogy visszalépés történik, hanem hogy egyre jobban kibővül ez a terminus. Nincs szükségünk még egy alapra, ami ezzel a válsággal foglalkozik. Köszönöm szépen, bizottsági a szó, Kál Kutli, képviselő, illetve nem, dr. Kótli és dr. Bolleré a szó. Kérem, hogy rövidek legyenek, az előbb mondtam, hogy miért. Köszönöm, elnök úr. Néhány pontosító megjegyzés a bizottság részéről. Kezdeném a jelentés tevő módosítójával, amelyel a mieinket egészítette ki a nők szerepére vetett figyelemmel kapcsolatban a béke építés, a konfliktustáni rendezés tekintetében. Szerintem a jelentést egyetért velem abban, hogy ezek a kérdések valóban figyelmet kaptak a bizottság részéről ezen eszköz használata során, most is, jelen pillanatban is. Így van ez, úgyhogy nem kell ezeket külön hangsúlyozni a szabályozásban. Ez sokkal inkább egy politikai nyilatkozat, biztosítandó azt, hogy a békeépítés továbbra is folyamatban marad és finanszírozást kaphat. A 2010-es választási programban is erről a bizottság és a tanács is dönthet majd a következő hónapokban, és a parlament kommentálhatja majd ezt a dokumentumot, és tovább is támogatja majd az eszköz a béképítési folyamatot, ami a nők szerepét illeti a béke folyamatban. Konkrét programokat is előrenyőz a hármas cikk, a végrehajtás, az ENSZ BT 3025-ös határozata értelmében, és ugyanez igaz, a békeépítési partner viszonyra is, amiről a 34-es cikk szól egy irányba dolgozunk, evezünk tehát. Tehát mindenképpen ezek a tevékenységek folyamatban vannak. Aztán két gyors megjegyzés azon módosítókra, melyet losing képviselő hozott fel. A válság meghatározása a 3.1-es cikkben nem egy most megfogalmazott definíció, egy eléggé szakmai, technikai jellegű, amely egy az egyben került átvételre a pénzügyi szabályozás 367-es cikkéből, mely alapján a bizottság szerződéseket köthet, módosíthatja a költségvetést a megfelelő gyorsasággal nemzetközi válságok esetén, is így megkerülheti a, a kiírásokat, meg a közbeszerzési eljárásokat, amelyek hónapokat vehetnek igénybe. Ezért olyan általános a definíció, hogy a különféle lehetőségeket előre lefedjük. A pénzügyi szabályozásban ez a szöveg már ott van, ez a definíció onnan került átemelésre. Ha módosítani akarjuk, a szabályozást magát is módosítani kell. Utolsó megjegyzésem a polgári és katonai aspektusait illeti a, a válságkezelésnek. Ez nyilvánvalóan egy polgári eszköz, csak polgári intézkedéseket szolgálhat a közösségek szakpolitikái alatt. Illegális bármilyen katonai jellegű kiadást finanszírozni, ezt le kell szögezzük. Azonban, hogyha az ISDP missziók eleve általában polgári jellegűek, rendőri, bírói jellegűek, Csádban például 2008-ban katonai misszióra is szükség volt, hogy megvédjük Csád keleti részén a darfuri menekültek által alkott táborokat, amelyeket tovább támadtak, Szudánból át ingázó fegyveres csoportok támadták ezeket, és erre csak európai katonákkal volt lehetőség. Tehát együtt, az ensz együttesen emellett képeztünk sádi rendőröket, hogy átvegyék hosszú távon ezen menekültáborok őrzését, védelmét. Tehát itt volt alkalom arra, hogy a stabilitási eszköz, mint polgári eszköz, kiegészítő jelleggel került alkalmazásra egy katonai ISDP misszió, valamely persze szintén humanitárius célokat szolgált. Hát erre gondoltunk a komplementaritás, tehát egymás kiegészítő katonai, vagy ISDP és, és polgári eszközök esetén. Grúziában hasonlóan egy ISDP misszió dolgozik, 300 megfigyelővel, 30 milliós eszközzel, a stabilitási eszközből folyósítva, mely révén Grúzia a menekülteket tudja ellátni, és tudja erősíteni a párbeszédet a harcban álló felek között. A négyes cikk és a 10%-os finanszírozás ügyében is kaptam kérdést. Csak nagyon rövid megjegyzésem lenne, mielőtt a 10%-ról beszélnénk. Nagyon nagyra értékeljük a parlament megnyilatkozását a kézi fegyverek vonatkozásában, mert úgy gondoljuk, hogy az Európai Unió képes egyedül végrehajtani ezeket az intézkedéseket. Követjük a bíróság ö, ítéletét, nevezetesen a fejlődéssel kapcsolatos aspektusokkal a közösségnek kell foglalkoznia. Ezért adtuk be ezt a módosítót a rendelethez, és nagyra értékeljük a segítségüket. Nagyon röviden, hogy miért kívánjuk a 401-es cikk értelmében növelni a pénzügyi alapokat. Az előadóval még egyeztetünk arról, hogy mi lesz a prioritás, mint intézkedés. Két területről beszéltünk, ahol csökken a finanszírozás, mert nem lesznek ilyen sorok. Ez a 2006-os eszközök átrendezésének köszönhető, úgyhogy a stabilitási eszköz olyan projekteket is magába vont, ami például a kábítószer csempészet útvonalaira vonatkozott, de ezeket a kérdéseket átfogóan kell kezelnünk. Úgy érezzük, hogy ez része az európai kábítószer stratégiának, és végre kell hajtanunk. A második dolog, a megszűnő költségvetési sorok. A regionális programokban próbáltuk ezeket bevonni, és uh, structures, for instance, in support of the Ottawa Convention, uh, főleg az olyan megállapodás vonatkozásában, amit már az közösségi eszközök nem finanszírozhatnak. És itt tud ez az eszköz megint csak fontos szerepet vállalni. Nagyon röviden olyan kérdésekről, ahol a megfelelő cikk értelmében lehet finanszírozni, ahogy önök is tudják, jövőre kerül, lép hatályba az a megállapodás, aminek nagyon erőteljes lesz a támogatása az Európai Unió részéről. Egyértelmű a stabilitási eszköz feladata ebből a szempontból hosszú távon. A kézi és könnyű fegyverekről már volt szó, és persze, ha itt szerepet akarunk vállalni, megfelelő pénzügyi alapokról is van szó, ö, szükség ez a 4.1-es cikkben található. Nyilván a plafonokat meg kell állapítani, és a 40-60 milliós ö, nagyságrendről beszélünk itt. Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm, Brátner asszony. Az idő letelt esetleg a szavazás előtt, ami majd november 10-én lesz, az előtt tudnék lehetőséget adni a válaszokra. Ha most kíván válaszolni, akkor nagyon-nagyon rövid legyen, 30 másodperc, mert a vendégeink már várnak. Igen, próbálom megoldani. Köszönöm az árnyék a kiváló együttműködést, a bizottságnak a tájékoztatást. Ez is nagyon hasznos a számunkra, azért, hogy döntést tudjunk hozni a polgári és a militáris együttműködés tekintetében a kollégák is megadták a választ, és köszönöm a bizottságnak, hogy a békeépítő partnerségre is lényegi választ adott. Igen, el kell ismerni ezt a partnerséget ebben a dokumentumban. A nők szerepével kapcsolatban annyit tudok mondani, hogy igen, ez most szerepel, szerepel a programban, új biztosunk lesz, úgyhogy minden rendben lesz. Köszönöm szépen, tényleg nagyon rövid volt ez az összefoglaló megérkezett a vendégünk, a tárgyalás vezetője Horvátország, a Horvát Repo- Köztársaság részéről. Nagy örömmel üdvözöljük Önt a szakbizottságunkban. Egyébként egy különösen pozitív időszakban érkezett hozzánk, és a tárgyalások során egy optimista előrelépés, optimizmusra okotható előrelépés történt, sőt, gyakorlatilag azért jött el hozzánk, mert a miniszter úr ma írja alá a megállapodást Stockholmban, a még Horvátország csatlakozása előtt álló akadályt megoldó megállapodást. Úgyhogy várjuk az ön közleményeit, nagy figyelemmel fogjuk követni a szavait. Öné a szó, delegáció vezető úr. Mr. Chairman. Elnök úr. Tisztelt parlamenti képviselők. Nagy öröm számomra, hogy megosszam Horvátország véleményét önökkel. Szeretném Godan Jolankovics miniszterelnök úr üdvözletét is közvetíteni. Elnézésüket kéri, de nagyon fontos esemény miatt nem tudott eljönni Brüsszelbe, mert részt vett a horvát-szlovén megállapodás ünnepies aláírásán néhány órával ezelőtt Stockholmban. Hát kezdjem tehát azzal, hogy Albertini elnök úrnak köszönetet mondjak azért, hogy lehetővé tette, hogy eljöhessek önökhöz ma. Ez még fontosabb a mai napi rendtükrében, amely két nagyon fontos ö, ö, témát ölel fel, ö, Horvátország országjelentése 2009-ben, illetve a bővítési stratégia 2009-ben. Szeretném megragadni az alkalmat, hogy elmondjam, hogy Horvátország rendkívül hálás az Európai Parlament folyamatos és értékes támogatásáért. Szeretnék köszönetet mondani a horvát előadónak, Hannes Szobodának is, fáradhatatlan munkájáért, objektivitásáért, jó tanácsaiért, illetve minden segítségért, amit nyújtott Horvátországnak eddig. Az Európai Parlament mindig is támogatta az EU bővítéseket általánosságban. Ebből a szempontból meg vagyunk győződve arról, hogy az Európai Parlament a továbbiakban is ezt a politikát fogja képviselni, és nem csak Horvátország, hanem más dél-kelet-európai ország vonatkozásában is. Hölgyeim és uraim, engedjék meg, hogy röviden felvázoljam a legutóbbi fejleményeket Horvátországban, külön rámutatva azokra a tárgyalásokra, amelyek a csatlakozás, illetve a csatlakozási feltételek vonatkozásában folytak le. A múlt hónapban ünnepeltük a Horvátországgal való tárgyalások megkezdésének negyedik évfordulóját. Ennek további jelentőséget adott két további jelenség. Először is a az évforduló előtti napon és elég nagy késedelemmel Horvátország megnyitott, illetve ideiglenesen lezárt 11 fejezetet az októberi kormányzi konferencián. Eddig ez a kormányközi konferencia volt ebből a szempontból a legjelentősebb. Ez nem csak azért volt lehetséges, mert keményen dolgoztunk, és igen fontos eredményeket értünk el a különböző fejezetek kapcsán, hanem azért is, mert mindketten megértették Horvátország és Szlovénia miniszterelnökei, hogy a jó szomszédsági politika szellemében, a kölcsönös tisztelet keretében kell dialógust folytatniuk. Szeretnék hálámnak hangot adni a francia, cseh és svéd EU elnökségeknek, rendbiztos úrnak, illetve az Európai Parlamentnek erőfeszítéseikért és támogatásukért, hogy előre vigyük a csatlakozási folyamatot. Ma Stockholmban Koszor és Pahor miniszterelnökök aláírták a megállapodást a svéd miniszterelnök jelenlétében. Ez jelentős lépést jelent előre. Győzelem ez Horvátország, Szlovénia és egész Európa számára. Azért van még tennivalónk. Ennek első lépése a megállapodás ratifikációs folyamata, de elmondhatom, hogy minden okunk megvan arra, hogy optimisták legyünk. Tisztelt képviselők! Horvátország a közelmúltban a lehető legpozitívabb országjelentést kapta, ami eddig készült, és rendkívül elégedettek vagyunk, hogy a bizottság egyetemen elismerte előfeszítéseinket. Különösen üdvözöljük azt a tényt, hogy a bizottságnak az a véleménye, hogy Horvátország, Horvátország csatlakozási tárgyalásai lezárható 2010-ben. Remélhetőleg a pénzügyi csomag is rendelkezésre áll majd végül, de nem utolsó sorban. Üdvözöljük az adhok munkacsoport felállítását a csatlakozási szerződés megfogalmazására. Ezek a jó hírek azt mutatják, hogy végezetül a csatlakozási folyamat utolsó stádiumába jutottunk. Horvátország nagyon keményen dolgozott, és az eredmények kezdenek meg is mutatkozni. Pillanatnyilag az egyenlegünk a következő számokat mutatja, 28 fejezetet nyitottunk meg eddig, ebből 12-t ide, ideglenesen lezártunk. Ez a tárgyalandó fejezetek egy harmadát teszi ki de ennél sokkal többet is elértünk. A felmaradó öt fejezet vonatkozásában, amiket még meg kell nyitni, a 13-as, ami a halászat, a 27-es a környezetvédelem, a 31-es a kül, biztonság és védelmi politika, a lehető leghamarabb kínálkozó alkalommal megnyithatók, készek vagyunk erre, és meg vagyunk győződve arról, hogy ha megnyitjuk a fejezeteket, igen, rövid időn belül le is zárhatjuk őket. Célunk az is, hogy minden szükséges erőfeszítést megtegyünk annak érdekében, hogy minél több további fejezetet lezárjunk az év végéig. Horvátország teljes mértékben ö, lezárta további négy fejezettel kapcsolatos munkákat, és hamarosan további öt követi ezeket. Az év során Horvátország ö, intenzíven ö, folytatta a reformok bevezetését, amelyek az EU csatlakozáshoz szükségesek. Tudjuk, mit várnak el tőlünk, és mit kell tennünk. nagyon ö, sokat segítenek azok az eszközök, amelyeket meg kell nyitnunk és lezárnunk ebből a célból. Ezért ö, a közösségi joganyaghoz próbálunk alkalmazkodni. A tárgyalások megkezdése óta a horvát parlament több mint 300 EU-val kapcsolatos törvényt hozott. Külön figyelmet fordítunk arra, hogy megfelelő legyen a végrehajtása ezeknek a jogszabályoknak, hogy folyamatosan képezzük szakembereinket, és megfelelő pénzügyi hátteret is biztosítsunk minden ezzel kapcsolatos reform számára. Meggyőződéssel mondom, hogy Horvátország már bebizonyította, hogy képes és kész a legkeményebb és a legkényesebb reformokra. Ide tartoznak például a hajóépítés és az igazságszolgáltatás is. Engedjék meg, hogy erről a két fontos területről néhány szót szóljak. Ami a hajóépítést illeti, a nyolcas fejezet tárgya ez, a versenypolitikái. El szeretném mondani önöknek, hogy Horvátország továbbra is szorosan együttműködik a bizottsági szolgálatokkal, annak érdekében, hogy a második ö, ö, ö, pályázatra elkészüljön a további hat hajógyár privatizációjával. Ami a 23. fejezetet illeti, ez az igazságszolgáltatás alapvető jogok fejezete, további erőfeszítéseket teszünk annak érdekében, hogy megerősítsük a közrendet, és az igazságszolgáltatási rendszert hatékonyabbá és semlegesebbé tegyük Horvátországban. Az elmúlt néhány év során jelentőset léptünk előre, az eddig meg nem oldott jogi esetek terén. Ezeknek az aránya szinte 8%-kal nőtt évente. Konkrét adatokkal élve 2005 végére a meg nem oldott esetek száma körülbelül másfél milliót tett ki. Ma már csak 860 ezer ilyen eset van. Jelenleg legfontosabb célunk a további körülbelül 100 ezer eset megoldása, amelyek több mint három éve folynak, és szeretnénk minél gyorsabban ledolgozni ezt a lemaradást. Ami a bírák és államügyészek értékelését és kinevezését illeti, további lépések történtek annak érdekében, hogy átlethető kritériumok alapján lehessen elkezdeni ezeket a tevékenységeket. A cél az, hogy a legjobb jelölteket válasszuk ki, ezért egy állami iskolát szervezünk az igazságszolgáltatásban dolgozó tisztviselők képzése céljából. A racionalizálás az új módszerek terén, mint például a közvetítés, a modern technológiák bevezetése a bíróságokon egyre intenzívebb folyamatok része. Szeretném biztosítani önöket arról, hogy minden szükséges intézkedést meghozunk azért, hogy az eddigi hiányosságokat pótoljuk, az igazságügyi rendszerben, az igazságszolgáltatási rendszerben, és hogy megfeleljük az európai normáknak. A korrupció elleni harcban megerősítettük az intézményes kereteket, ennek eredményeképpen a kompetens szervek közötti együttműködés és a javított jogi keret már is sikerekre vezetett, és egyre több bűn bűnügyi esetet oldottunk meg. Ugyanakkor odafigyeltünk arra is, hogy felhívjuk a közvélemény figyelmét arra, hogy a korrupció mennyire káros és mennyire elfogadhatatlan. A nemzetközi bűnözés terén célunk az, hogy továbbra is intenzíven együttműködjünk a regionális rendőrséggel és igazságszolgáltási szervekkel, amit rendkívül fontosnak tartunk. Horvátország jelentős erőfeszítéseket tett adminisztratív kapacitásai megerősítésén terén is. Az adminisztrációs minisztérium is létrejött, minisztériumi szinten működik már ez a szolgálat, és ez a közigazgatás megfelelő modernizálását teszi lehetővé. Az általános közigazgatási folyamatok hatékonyságának növelése, megfelelő emberi erőforrások biztosítása rendkívül fontos. Célunk az, hogy egyrészt a célokat elérjük, másrészt, hogy Horvátországot a jövőbeli EU tagságra készítsük fel, hogy a lehető legjobban ki is használhassa ennek előnyeit a kisebbségi jogok védelme terén már elismerésre tettünk szert. Szeretnénk még a foglalkoztatottság, a közigazgatás, az igazságszolgáltatás, a rendőrség, a kulturális jogok, az oktatás, főleg a roma kisebbség vonatkozásában további eredményeket elérni. Ami a menekültek kérdését illeti, el szeretném mondani, hogy Horvátország eddig is óriási erőfeszítéseket tett, pénzügyi erőfeszítéseket is, 5,3 milliárd eurót költött erre, abból a célból, hogy megfelelő infrastruktúrát, lakhatási körülményeket teremtsen, szociális-gazdasági előfeltételeket hozzon létre a fenntartható célok elérés érdekében. Szeretném elmondani önöknek, hogy a közelmúltban kezdeményeztünk egy szorosabb bilaterális együttműködést Szerbia, Bos- Bosznia és Hercegovinával, melynek célja az, hogy az erre vonatkozó adatok cseréjét elősegítsük. Tisztelt képviselők! A 23-as fejezet vonatkozásában a hágai büntetőbírósággal való együttműködés rendkívül fontos Szeretném hangsúlyozni, hogy Horvátország továbbra is együtt kíván működni a hágai bírósággal, a dokumentumokhoz való hozzáférhetőség terén is. Tájékoztatni szeretném önöket arról, hogy a főügyész, Bramec főügyész Zágrebi látogatása óta létrehoztunk egy közi különleges munkacsoportot, konkrét javaslatok, illetve további nyomozás céljából. A munkacsoport az ügyészség számára munkadokumentumokat biztosít, amelyek alapját képezik a további nyomozásnak. További feladata a munkacsoportnak a végső jelentés elkészítése a hét végére. Ezen kívül az ügyész szakértőit meghívtuk, hogy megvitassuk a különböző dokumentumok kérdését, és hogy kölcsönös megelégedésre kiegészítsük egymás munkáját. Mindent egybevetve, a bizottság pozitív értékelését figyelembe véve a 23-as fejezet vonatkozásában. Horvátország reméli, hogy további akadályok nem lesznek a rendkívül fontos fejezet megnyitása előtt. Hölgyeim és Uraim, jól, is, jól tudjuk, milyen kihívásokkal kell szembenéznünk, de készen állunk arra, hogy megtegyünk mindent annak érdekében, hogy még minden, még nyitva álló feltételeknek megfeleljünk a tagság érdekében, és bízunk abban, hogy, csatla, hogy tárgyalásokat hatékonyan tudjuk továbbvinni a következő időszakban, elkötelezve arra, hogy közös munkánk sikerrel záruljon 2010 közepére. Ugyanakkor tovább támogatjuk azon európai törekvéseket, melyeket Dél-Kelet-Európa országai követnek, az, egysége, az egyéni érdemek alapján egy jöntetű kritériumok mentén. Olyan országként, amely legmesszebb jutott az Európai Unióval való társulási tárgyalásokon, Horvátország jegyzőkönyveket írt alá az európai integrációs folyamattal kapcsolatban. Albániával, Bosznia-Hercegovinával, Montenegróval, Macedóniával és Szerbiával is. Tovább folytatjuk, meg, igyekszünk megosztani tapasztalatainkat szomszédainkkal, amíg azok is el nem érik az Európai Uniós tagságot, mert valóban hiszünk abban, hogy az európai perspektívának nincs alternatívája a térségbe. Jelen pillanatban figyelemmel kísérjük a boszniai fejleményeket, Erősen igyekszünk az ország stabilitását. Ez rendkívül fontosságú az egész térség szempontjából, ezért is támogatjuk azokat a reformokat, melynek célja az állam működésének javítása és az európai integráció elősegítése. Arról is biztosítom önöket, hogy Horvátország támogatva az összes területen az együttműködéseket, átfogó kapcsolatokat épít a térség összes szereplőjével. Tovább támogatjuk a térségbeli kezdeményezéseket, különösen a regionális együttműködési tanács munkáját, az infrastruktúrális közlekedési projektek, energetikai projektek és vízgazdálkodási projektek területén is. Az EU folyamatos bővítése során Horvátország, mint éllovas, elhatározott célral bír, hogy modellként szolgáljon a térség országai számára, amelyek csatlakozni kívánnak. És Horvátország üdvözli Izland jelenlegi jelentkezését az EU tagságra, és szívesen osztjuk meg az izlandi féllel, rejkeviki barátainkkal a mi csat tárgyalásainkból származó tapasztalatokat. Hölgyeim és uraim, a csatlakozási folyamat bizalmat, ösztönzést, reformra való együttműködésre való ösztönzést jelent, amely stabilitást és jólétet hoz az egész földrészen. Horvátország nagyon messziről indult évekkel ezelőtt a csatlakozási folyamatban, és közel állunk a célszalaghoz. Ennek ellenére jól tudjuk, hogy vannak még kihívások előttünk, ezeket továbbra is lekibennjük küzdeni. Különösen olyan területekre vonatkozik ez, mint a bíróságok és a közigazgatás reformja, a korrupció és a szervezetbűnözés elleni harc, az általános gazdasági reformok, illetve a jövőbeli tagságra vonatkozó igazgatási kapacitás kiépítése. A még nyitva álló fejezetekkel kapcsolatban a tárgyalásokat még nehezebbé teszi jelenlegi pénzügyi válság, amelynek csapásait mi is viseljük, akár csak az EU többi állama és az egész világ. Mégis úgy gondoljuk, sikerre visszük ezt a történelmi feladatot, és az Európai Unió remélem, hogy osztja várakozásainkat és lelkesedésünket. Horvátország számára stratégiai fontosságú, és az ország is szerint, véleményünk szerint meghatározó dél európa stabilitása szempontjából. A mi sikerünk az ő sikerük is, az egész térség sikere is. Még egy fontos pont, Horvátország üdvözli, hogy a cseh elnök végre aláírta a Lisszaboni szerződést, és ez végre a közeljövőben hatályba lép a Lisszaboni szerződés új történelmi fejezetet nyit meg az Európai Unió előtt, és bízunk abban, hogy mi is nem sokára formálisan aláírhatjuk azt, és vállalhatjuk a, abból ránk eső terheket és felelősségeket. Bízunk abban, hogy az a lendület, amelyet Horvátország nemrégében elnyert, és a fejezetek nagy részének lezárása, illetve a még nyitváló fejezetek megtárgyalása dinamizmust hoz majd. A lendület fenntartása e kulcsfontosságú folyamatban rendkívül jelentőségű. Horvátország a tárgyalások során elért sikerei Horvátország és az Európai Unió számára is hasznosak. Hiszünk abban, hogy a közös munka átvezet bennünket a végső szakaszába a tárgyalásoknak, és le tudjuk zárni 2010 közepére az összes fejezetet. Végül hat köszönjem meg még egyszer az összes EU tagállamnak és intézménynek támogatást és erőfeszítéseket, amelyel segítettek bennünket. Különösen köszönet illeti az Európai Bizottságot értékes támogatásáért és azon kemény munkáért, amelyel végig segítettek bennünket ezen a rögös hosszú úton. És köszönet illeti az Európai Parlamentet is. Az önök támogatásával Horvátország tovább haladott a csatlakozás útján, továbbra is számítunk az önök segítségére, melyen leküzdhetjük a még előttünk álló akadályokat, és eljutunk oda, ahova mindig is tartoztunk a közös európai családba. Köszönöm, Drobicsak úr. A vitát avval kezdem, hogy Szvoboda kollégának adom meg a szót. Ő két napot töltött Horvátországban és Szlovéniában, és a témával kapcsolatos jelentésnek is az előadója, úgyhogy öné a szó. Köszönöm, elnök úr. Nagyon rövidre fogom. Holnap úgyis ismertetem jelentésemet, úgyhogy most nem akarom elvenni az időt másoktól. Három megjegyzésem volna. Először is köszönöm Dobronyák úrnak, és a, a miniszter úrnak, akik nagyon sokat tettek hazájuk érdekében, meg az európai integráció érdekében, azaz a mi érdekünkben is sokat munkálkodtak. Ahogy az elnök örömetette, Szlovéniában jártam, és a szlovén mini, külügyminiszterrel, miniszterelnökkel, tanács, illetve a Szabor tagjaival is találkoztam, Zágrábban is. A horvát szlovén viszony sosem volt olyan jó az elmúlt időben, mint most. Nem az emberek között voltak a problémák, eddig sem, hanem a két kormányzat és a, a, valami intézmények között. Most azonban, mintha megnyílna a lehetőségek ablaka, hogy Horvátország csatlakozása elől elgördüljön ez az akadály. A ratifikációs folyamat még nyitva áll, úgy gondolom, mind a két fél meg kell állapodjon a e ratifikáció kapcsán a horvát ellenzékkel is tárgyalunk, a szociáldemokraták elnökével, Milanovics úrral is tárgyalunk ez ügyben, hogy olyan feltételek szülessenek, amelyek révén ők is könnyen megszavazhatják, és Brock úr ö, is arra kérem, hogy a néppárt körében, és hát nem németül, hanem angolul kérem, mert vendégeim miatt, hogy Ljubljanában segítsék elő a ratifikációt a maguk politikai eszközeivel. Nagy lehetőség tudnak ez, nem szabadna lecsúszni róla. És utolsó megjegyzésem, a fő tárgyaló említette, hogy vannak még nyitváló problémák. Ezek azonban a közeljövőben megoldást nyerhetnek. Különösen arra gondolok, amely a büntetőbírósággal együttműködést illeti. Az a benyomásom, hogy Horvátország nak érdeke, hogy felleljék ezeket a hiányzó dokumentumot. Lehet, hogy nem minden személynek érdeke, de a kormánynak igen. A Task Force ö, munkáját támogathatná külső szakértő is, hogy világosá tegyük a, az európai közvélemény számára is, meg néhány nagyon kritikus véleményű kormány számára is, hogy Hortország mindent megtesz az együttműködés érdekében. Ennyire szorítkoznék, mert holnap majd úgyis elmondom a többit. Az büntetőbírósággal való együttmű, teljes együttműködés fontos, nem csak Horvátország számára, hanem más országok számára is. Tehát meg lehetne említeni az összes érintett országot, amelyeknek a Hágai Büntetőbírósággal együtt kell működnie, mert nem csak Horvátországra kell mutogatnunk, hanem itt több ország is érintett. Köszönöm, Szoboda úr. Két percre megkapja a szót Poszelt kolléga, aki árnyék előadó. Köszönöm, elnök úr. Három aláírást volt szükség. Az első tegnap Prágában megszületett, a második Stockholmban, és örülök annak, hogy Szoboda kollégám is azt a véleményt vallja, hogy ezt a lehetőséget ki kell használjuk. Azonban a, a két ország politikai pártjaira, horvát és szlovén pártokra is hatással kell lennünk, hogy éljenek ezzel az egyszerű lehetőséggel. Világosan meg kell mondanom, ha nem élnek ezzel a lehetőséggel, ez nem csak Horvátországnak árt, hanem Szlovéniának is, és az EU egészének. Ezért kell előre vigyük a megegyezés ügyét. Ennek ellenére azt is el kell mondanom, hogy komoly aggájaim vannak afelől, hogy utolsó, az utolsó pillanatban mesterséges akadályokat emelnek esetleg. Propnyák úrnak hálás vagyok azért, hogy a természetes akadályokat említette, a, és ezekkel foglalkozik nagy energiával, de nem szabad addig rejtett erőkről megfeledkeznünk, amelyek esetleg más helyen támadhatnak, például a büntetőbírósággal való együttműködés ürügyén gördíthetnek új akadályokat a csatlakozás elé, felnagyítva az esetleges problémákat. Világosan kell látnunk, minden országot a saját érdemei szerint kell megítélni. És legyen ez akár tagállam vagy politikai erő. Horvátország csatlakozását összekötni más országok ügyével, ezt egy német főtisztviselő Berlinben sajnálatos módon így fogalmazta meg, magánvéleményként, hát ha az, akkor volna megtartja magának az ilyen feltételrendszer említését. Ez rendkívül veszélyes kiszólások ezek a tárgyalások utolsó fázisában. Probnák urat azt kérde, arról kérdezem, hogy szerinte elképzelhető hogy az év vége előtt minden fejezetben megkezdődjenek a tárgyalások még, és így, azt, így jövő tavaszig lezárjuk az összes fejezetet. Mi az ep hozzájárulhatunk ehhez, de mint mondottam, az utolsó szakaszban, a finisben nagyon figyelmek lennünk arra, hogy nehogy mesterséges akadályokat emeljenek egyesek. Táler képviselője a szó, kettő percben köszönöm. Hvala lépa, gospod predsednik, grazie prezidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözöljük Horvátország lépéseit az EU-hoz vezető úton, minden előrelépést. Mert ez Horvátországnak is jó, meg a szomszédainak is, és az egész Európai Unió hasznát is szolgálja. Ez, egy, a, ez a az előrelépés. Örültem annak, hogy Svoboda úr, a jelentéstevő, Ljubljanában járt múlt hétfőn, aztán Zágrában is, mert így meg tudod győződni a két kormány legutóbbi előrelépéseiről, és segítheti a jelentése megírásában ez. Egyetértek abban, hogy rendkívül fontos élnünk ezzel a lendülettel, és ratifikálnunk ezt a megegyezést. Nem lesz ez könnyű munka, hisz Horvátországban például a katolikus egyház állást foglalt a megállapodás ellen. És értelmiségiek is elkezdtek petíciókat aláírogatni a, megá a megállapodással szemben. Szlovéniában nagyon világos a helyzet. A kormánypárt mellette van, az ellenzék ellene kétharmados többségre van szükség a parlamentben, ezért fontos, hogy a politikai erőkkel tárgyalásban legyünk, és végre megoldjuk ezt a problémát közös akarattal. Szlovéniában a jó szomszédségi kapcsolatok körében nagyon örülnénk annak, és szívesen látnánk, a Horvátország saját érdekéből is megértést tanúsítana a szomszédok érdekei iránt is. Kérdésem is volna, a tárgyalások nagyon régóta húzódnak, nagyon negatívak a tapasztalatok. Horvátország a szerb és bosnyák határa kapcsolatos kérdéseket is meg kívánja oldani. Nem szabadna megvárni, hogy ezek az államok is jelentkeznek az EU-ba, és akkor ezek, a határproblémák akadályozzák őket majd a csatlakozásban. Köszönöm szépen, Kácsin kollégája, a szó két perc. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt képviselőtársak! Drobnyák úr! Magam is gratulálok önnek, és kormányának, és különösen a kormányfőnek a politikai bátorságért, amelyről tanúbizonyságot tettek, hiszen a jövő érdekében, a jobb jövő érdekében szükség van erre a bátorságra. Ám mégis vannak aggájaim is, Drobnyák úr. A két állam megállapodott, hogy hogy az egyéni akciók nem prejudikálhatják a határa vonatkozó megállapodásokat, ugyanakkor egy oldalú nyilatkozatok születtek a tárgyalások jelenlegi szakaszában, ez azonban nem felel meg annak a logikának, amely szerint az egyoldalú lépések nem vezetnek a jövőben semmire. Drobnyák úr, a, a püspökök konferenciájának nyilatkozata nagyon nehezen érthető hivatalos állást foglaltak a horvátországi püspökök, nem csak a saját nevükben, hanem a teljes katolikus egyház nevében, majd a, a, a horvát közveleménynek ezt azt, azt üzeni, hogy fenn akarják tartani a blokádot, és nem értenek egyet a megállapodással. Ezt mindenképpen kommentálnia kellene a horvát kormánynak. Tehát mindenképpen fontos, hogy végigvigyük ezt a folyamatot, és lezárhassuk sikerrel a tárgyalásokat. De amikor határidőket jelölünk meg, az mindig aggályos is számomra. A határidőknél fontosabb volna a, a folyamatosság fenntartása. Horvátországnak is folyamatosan tárgyalnia kell, előrelépéseket kell elkönyvelnie. Ez az, amit mindannyian szívesen látnánk. Ez köt össze bennünket. És rövid kitekintés Szvada úr mondandójára. A világ nem fekete-fehér. A politika sem csak fekete és vörös színű, van ott zöld, meg sárga is. Tehát az egész politikai spektrumnak hozzá kell járulnia ahhoz, hogy Horvátországnak megfelelő politikai akarata és bátorsága legyen az aláíráshoz. Köszönöm, Kacsinor. Brachner kollégája szó, kettő perc. Ja, herzlichen Dank. Um... Köszönöm szépen. Két rövid kérdésem volna a frakcióm nevében üdvözlöm a horvát előrelépéseket. A bizottság országjelentése ugyanakkor a bíróságokra, meg a bűnözésekre, kisebbségi jogokra, a menekültek ügyére bíráló megjegyzéseket tett. Számunkra rendkívül fontosak ezek a területek. Jó lenne pontosabban hallani azt öntől, hogy hogyan igyekeznek orvosolni itt a problémákat. Másodszorban 2009-ben a Friends of the Earth Croatia szervezet a horvát minisztérium előtt demonstrációt szervezett a nem megfelelően végrehajtott környezetvédelmi törvények miatt. A környezet ugyanakkor 100 ezer eurós büntetéssel fenyegették meg ezt a szervezetet a nem engedélyezett demonstráció miatt. Szerintünk ez a véleménynyilvántás szabadságát sérti, és a kopenhágai kritériumokhoz tartozik ez bizony. Ön garantálja-e azt, hogy a Friends of the Earth Croatia szervezet elleni eljárás arányos marad, és a civil szervezetek általában nem lehetetlenülnek el. Köszönöm szépen. Németül beszéltem direkt Brock miatt, aki viszont nincs most itt. Köszönöm. Ibrizadzsisz kolléganője a szó, kettő perc. Rande, i dobrodošli gospodine Drobnjak, preći ću sada ipak na švedski. E, first Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen, üdvözlöm a főtárgyaló urat körünkben, és örülök annak, hogy végre létrejött ez a párbeszéd a két ország között. Konkrét kérdésem is van. Várható-e az, hogy a 31-es számú fejezetben való tárgyalások elakadnak? Ez a külügyi kapcsolatokkal vonatkozó fejezet lehet-e, esetleg felfüggesztésre kerül ez? Köszönöm szépen. Kokba képviselő, kettő perc. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretném üdvözölni a vendégünket. Nagyon fontos ez a mai eszmecsere. Ez egy pozitív üzenet kell, hogy legyen az egész Balkán tekintetében. És ez azt is bizonyítja, hogy mennyire fontos a csatlakozás felé vezető út. annak ellenére, hogy a szomszédokkal kapcsolatban bizonyos problémák fennállnak, de ez nem akadályozhatja meg az Európa felé vezető úton a haladást. Néha nehezíti, de most ez a probléma, amit Horvátország és Szlovénia meg tudott oldani, ezt mindenképpen üdvözölnünk kell. Az lenne a kérdésem, hogy a gyakorlatban a bizottságnak a tevékenysége vagy beavatkozása ilyen témákban, olyan kérdésekben, mint a Balkán például. Ezzel kapcsolatban reményteliek lehetünk a többi országgal kapcsolatban. Pák kolléga, kettő perc és lezárjuk az első kört. Elnök úr, köszönöm. Azt hiszem, nagyon pontosan rámutatott, hogy hol vannak még problémák, és milyen eredményeket értek el. Két dolgot említenék. Először utalnék arra, hogy a szlovén-horvát viszony témája megoldhatóvá válik, ha minden ország megteszi a magáét. Szvoboda elmondotta, hogy meg kell dolgozni a horvát ellenzéket, és azt is látunk kell, hogy az elnökség várományosa ellene szavazott ennek a megállapodásnak, van mit tehát tenni. Nem tudom, hogy hasonló befolyással lehetünk-e szlovén kollégáinkra, szlovén, kollégáink Szlovéniában tudnak-e, meg tudják-e nyerni a politikai erőket arra, hogy végre valahogy kihozzuk ezt a méregfogat. Kép, a főtárgyaló hogy hogyan látja a Montenegró és Horvátország közötti határvidákat. Vannak-e ilyen határviták, vagy nincsenek? Ha vannak, megoldást látszik-e? És hasonlóképpen megoldható-e Bosznia-Hercegovinával? Táler úr, ha ha nem lenne, jó lenne elkerülni, hogy Horvátország az EU-n belül ugyanúgy tárgyaljon majd az új csatlakozandókkal, mint ahogy Szlovénia Horvátországgal most. Azt is világosá kell tenni, hogy a katolikus ö, püspökök konferencia beavatkozott ebbe a dologba. Magam is hithű katolikus vagyok, mindig igyekszem kiállni az egyházak mellett, különösen a saját egyházam mellett, azonban nem tisztességes, hogyha beavatkozik az egyház ilyen ügyekbe. Meg kell nézni, ki áll e dolog mögött. Nem tudom pontosan, vajon a, a püspökök tudják-e, hogy mi áll ebben a szövegben. Tehát lehet, hogy valaki olyasmi áll ezen elemény mögött, aki ugye megsértődött, mert nem vonták be ebbe a párbeszédbe jól tudják, kire vagy mikre gondolhatok itt. Tehát a katolikus egyháznak nem kellett volna itt beavatkoznia, ahogy az ortodox egyháznak sem kell Koszovóban meg Szerbiában beavatkozni a napi politikába. Köszönöm, Pakasszony! A főtárgyalója a szó. Az első kérdéskörre kérem, adjon választ. Sorry. Egy sor kérdést tettek fel. Kezdeném a horvát-szlovén kérdéssel, és ebben a témában rövid a válaszom. Ez egy nagyon jó nap a horvát-szlovén kapcsolat tekintetében, és meg fogják érteni, hogy Ma nem akarok kommentárokat fűzni ehhez a témához önök előtt, és átugrom ezeket a kérdéseket, hiszen ma a Stockholmban találkozik, és beszél egymással a két miniszterelnök. Bölcsen beszélnek egymáshoz, és nagyon fontos üzeneteket tartalmaznak a szavaik, és ehhez semmit nem kell hozzátenni, és az biztos, hogy nem egy közalkalmazott kell, hogy kommentálja a miniszterelnökök szavait. Akkor rátérnék a többi kérdésre. Az összes fejezetet meg tudjuk-e nyitni az év végéig? Öt fejezetet kell még megnyitni. 13, 27-es és a 31-es. Ezeknél teljesen fel vagyunk készülve. A tárgyalási pozíciónkat benyújtottuk a bizottságnak már nagyon rég. Technikailag készen állnak a megnyitásra ezek a fejezetek, és ezt a három fejezetet feltételezve, hogy Szlovénia is elfogadja ezt, meg lehet nyitni, valószínűleg még a hónap végéig, mert akkor egy újabb IGC ülésre fog sor kerülni, úgy gondoljuk, a svéd elnökség alatt. Aztán a nyolcas a versenypolitika, Nyolcas fejezet, egy sor nyitott kérdés van itt, mindegyikkel foglalkoztunk, de amikor a hajóépítő üzemekre került sor, és a második privatizációs kört kell megszerveznünk. Ugye az első kör már lezárult, de egy második kört kell szerveznünk. Szoros kapcsolatban állunk a bizottsággal. A bizottság nagyon segítőkész, folyamatos konzultációt folytat velünk. Reméljük, hogy ezt is meg tudjuk oldani, azonnal be tudjuk nyújtani a tárgyalási pozíciónkat. Én bízom abban, hogy decemberben ezt a fejezetet is meg tudjuk nyitni. 23-as fejezet. Ennek a megnyitása attól függ, hogy a főképviselő Bremes mit fog mondani. Mi reméljük, hogy ez pozitív lesz, reméljük, hogy pozitív véleményt fog adni. Ebben az esetben ezt a fejezetet is meg tudjuk nyitni, hiszen Három formális mennyi, benchmark megnyitás, az egyik a igazságszolgáltatás reformja, a másik a korrupció elleni harc, a harmadik az alapvető jog kérdése. Mind a három formális benchmarkot teljesíti Horvátország, és erről írásos dokumentum is született a bizottság részéről vagyis a bizottság ezzel egyetért, hogy Horvátország teljesítette a feladatokat. Természetesen még hivatalosá kell tenni a tagállamok részéről ezt a bizottsági véleményt. Aztán a határkérdések. Bosznia-Hercegovinával és Szerbia Montenegroval kapcsolatban. Kezdjük az utóbbival. Igen, van egy határkérdés, ez a tengeri határa vonatkozik a két ország között. Nagyon közel vagyunk a végső megállapodáshoz. A Nemzetközi Bíróság elé fogjuk vinni a kérdést. Úgy gondoljuk, hogy ez a legjobb megoldás, hogyha a nemzetközi szintéren oldjuk meg ezt a kérdést. Szerbia és Bosznia-Hercegovina esetében felgyorsítottuk a párbeszédet a fönnálló nyitott kérdésekről. Bosznia-Hercegovina esetében két oldalú megbeszélés folyik a határátlépésről, mert a 24-es fejezet ilyen kérdéseket tartalmaz, és ugye nagyon hamar EU külső határa fog ez válni, úgyhogy egy sor témát újra kell majd tárgyalni, a határátlépés klasszifikációja tekintetében, stb. stb. Minden esetre mi nyitottak vagyunk ezekben a témákban, és bízom abban, hogy ez a párbeszéd is gyümölcsöző lesz. Tehát ezek azok a témák, amelyeket meg kell oldani, és én bízom abban, hogy is megoldás fog születni, és nem hiszem, hogy ezek akadályozni fogják a tárgyalás előre menetét. a földbarátai kérdés. Én főtárgyaló vagyok, én mindent megteszek azért, hogy garantálhassam, hogy megteszünk mindent, amit a földbarátai igényelhetnek, és hogy továbbra is a világ barátai maradjanak. is nagykövet úr fölírt most nekem valamit, méghozzá azt, hogy a folyamatban van ez az eljárás. Az ön kérdése az volt, hogy külön odafigyelünk erre a kérdésre. Igen, megígérem Zágrába visszatérve személyesen, utána fogok nézni annak, hogy mi történik, és biztosan megfelelő választ tudok majd adni a kérdésére. Aztán egy következő kérdés. 31-es fejezettel kapcsolatban. A 31-es fejezet közös külbiztonsági és védelmi politika még nincs lezárva. Horvátországnak az a véleménye, hogy a szlovén barátokkal, amint jó útra terelődik a kérdés és megoldást találunk a problémára, akkor ez a téma is meg fog oldódni, és kihasználom az alkalmat, hogy megemlítsem, hogy Horvátország nagyon, nagyon jól teljesít ebben a témában, hiszen a csatlakozási tárgyalásoktól kezdődően, illetve ezt követően NATO tagországá váltunk, és ez is mutatja, hogy készen állunk a közös biztonsági és védelmi politika megvalósítására. Egyébként biztonsági tanácsi tag is vagyunk, tagok is vagyunk, az Európai Unió pozícióját támogatjuk a tanácsban, Horvátország mm, minden nemzetközi fórumon mindig támogatja az Európai Uniós véleményeket és állásfoglalásokat. A regionális együttműködési tanácsban is igaz ez, úgyhogy mindez bizonyítja Horvátország képességét és készenállását arra, hogy ezeken a területeken, vagyis a külbiztonsági és védelmi politikában is megálljuk a helyünket. Bízom abban, hogy amint a szlovén probléma megoldódik, és nagyon jó úton haladunk ez irányban, úgy gondolom, hogy ez a fejezet és gyors lezárásra fog kerülni. Branko, elfelejtettem valamilyen kérdést? Igen, Ren biztos mennyire volt fontos a biztosnak a szerepe. Természetesen fontos volt a szerepe, és elmondanám, hogy Ren biztos nehéz körülmények között nagyon sok személyes energiát fektetett ebbe a kérdésbe. A legfontosabb viszont, hogy igen, fontos az ő szerepe, és az ő főigazgatóságának a szerepe. Nagyon nehéz volt ez a feladat, és ne felejtsék el, hogy a nehézségek jogi és technikai szintje emelkedett a benchmark rendszer következtében, és ez a csatlakozási folyamat az Európai Bizottság nagyon erős támogatása nélkül a jelölt ország nem, a jelölt ország nem tudná teljesíteni a feltételeket. Úgyhogy nagyon pozitív volt a bizottság hozzáállása, akár csak a dokumentumok mennyiségét, ha tekintjük, nem csak nekünk volt ez nehéz, hanem a bizottság számára és egy sor tagállam számára is ez nehézséget okoz. Számokat nem akarok említeni, de több ezer ezer és ezer és ezer oldalas dokumentumról van szó, úgyhogy igen, a biztosnak nagyon fontos szerepe volt ebben, hogyha nem támogatott volna minket, akkor most nem ez lenne a mai helyzet. Úgy gondolom, hogy minden kérdésre válaszoltam. Köszönöm, főtárgyaló úr. kukán, kollégája a szó, kettő perc. Uh, thank you, Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr. Nincs kérdésem. Három pozitív általánosságú megjegyzést szeretnék tenni. Profnák úr, nagyon köszönöm a tájékoztatást. Nagy örömmel hallottam, hogy értékelése Horvátországról megegyezik az országjelentésben foglaltakkal. Igen, az országjelentés szerint, és idézek, folyamatos fejlődésről szól. A folyamatos szó rendkívül fontos itt. Úgyhogy mindannyian azt, arra számítunk, hogy a jövőben tényleg folytatás következik ennek a folytatólagos folyamatnak. Ahogy Szoboda úr említette, van még jócskán tennivaló a folyamat lezárásáig. Mivel eddig annyira jól teljesítettek, mindenki azt várja majd önöktől, hogy a jövőben is így lesz. De ne váljanak semmiféle ö, ö, kedvezményt tőlünk, sokkal keményebbek leszünk, nem lehet rövidutas megoldásokat találni. A második megjegyzés, a tárgyalási csá- ö, fejlemények pozitív jellege igenis pozitív, konstruktív ö, hatással van a többi országban a térségben. Ön említette, de szeretném én is hangsúlyozni, hogy igenis nagyobb felelősséget kell vállalniuk politikai szempontból, mert mindenkinek a szeme önökre tekint majd. Ö, a bővítés során a régióban, és mindenkit majd az önök teljesítménye alapján fognak megítélni. Egy személyes megjegyzést engedjen meg, ami Szlovákiát illeti az én hazámat. Rendkívüli mm, érzés ez, hogy jól teljesítenek, több oknál fogva is, történelmi és egyéb okoknál fogva is, hogy minden jót kívánok a jövőre nézve önöknek. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Kukán képviselő, Bockor képviselő, nem, nem, bocsánat, elnézést. Gianna kollégája, szó kettő percre. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék gratulálni Horvátország képviselőjének mind azért az eredményért, amit elértek, és amit bemutatott itt nekünk. Két konkrét kérdésem lenne. Az egyik a menekültek témája. Pák képviselő is beszélt erről. Van-e valami remény arra, hiszen minél több idő telik el, annál inkább hajlamosak az emberek ott maradni, ahova el kellett, hogy meneküljenek. Van-e valamilyen remény arra, hogy menekült cserét lehetne végrehajtani Bosznia és Horvátország között. Második kérdésem a szlovén megállapodásra vonatkozik. Horvátország képviselője úgy gondolja-e, hogy a Horvátországon belül problémák, belül fennálló problémák esetleg nacionalista igényekhez vezethetnek, és így esetleg negatív hatása is lehetne az, ennek a megállapodásnak. Köszönöm. Boszkurt kollégája szó. Kettő perc. Köszönöm, elnök úr. Egy kérdésem lenne, és csatlakoznék a vitához is. Ugye fölmerült, hogy remélhetőleg a többi fejezet itt a samarosan meg lehet nyitni. Hát ha ez lehetséges, az, az optimális tényleg. Mégis az a kérdésem, hiszen a bizottság szövegében egy pontos dátum szerepel. Az a kérdésem, hogy talán nem annyira a dátumokat kellene néznünk, hanem az eredményeket. El tudná-e mondani Horvátország képviselője azt, hogy miért győződött meg arról, hogy 2010-re lezárul minden, és pozitív eredményre jutunk? Vág kolléga, de árnyék előadó. Kettő perc. Köszönöm, elnök úr. Vsem tistim, ki rekli, da treba danes biti. Csatlakozom az eddig mondottakhoz ahhoz, hogy jobb kedvünk lehet most, mint korábban volt, mert két bátor miniszterelnök végre aláírta ezt a dokumentumot. Ugyanakkor körültekintőek és józanok is kell, hogy legyünk a további lépések előtt. Mert hogy a feladatot még nem oldottuk, meg nem végeztük el, a ratifikációs folyamat még előttünk van, meg további akadályok is előttünk lehetnek és a közvéleménnyel való elfogadtatása sem lesz könnyű a megállapodásnak egyik országban sem. Úgyhogy rögös út állhat még előttünk, nagyon sok politikai bölcsességre lesz szükség. Ne, ígyünk előre tehát a medve bőrére. Tehát és ott hát mi térségünkben, ha valaki győz, általában valaki más rosszul jár, ritka, ritka a, a kettős nyerő megállapodás. Horvátország történetében, itt a szlován-horvát kapcsolatok történetében a határkérdés súlyossá vált. A határ kérdéseket a oldalú kapcsolatoknál szélesebb körben tudjuk jól megoldani. Az Európai Unió csatlakozás előtt is szükség lesz erre, ahogy Szoboda képviselő is utalt rá, fontos, hogy segítsük a feleket. Ebben Horvátországnak nagyon sok sikert kívánok, és minden, minden segítséget igyekszünk megadni ezen az úton. Köszönöm szépen. Ang Ango Urakis kollégája a szó, kettő perc. Köszönöm, elnök úr. Kettő kérdést szeretnék föltenni Horvátország képviselőjének, de a kérdések feltevése előtt még annyit szeretnék mondani, hogy remélem, hogy Horvátország soha ne kelljen, hogy azt hallja, hogy the game is over, amit nekünk kellett hallanunk sokszor. Ezt azért mondom, mert ebben az unióban a játékszabályokat a nagy multinacionalisok és a nagy fővárosok határozzák meg. Remélem, hogy Horvátország népének nem kell majd megbánnia ezt a lépést. Remélem, hogy a jövőben mindenki, és Horvátország is szabadon hozhat majd döntést népszavazás útján. És most rátérnek a konkrétumokra. Az országjelentésben a hágai problémák, vagyis a Nemzetközi Büntetőbírósági problémák szerepelnek. De mit is jelent ez? Ez azt jelenti, hogy Horvátország továbbra sem ismeri el a Nemzetközi Büntetőbíróságot? Hát, ha ez így van, akkor jól teszi. Második megjegyzésem. Holnap kerül nyilvánosságra egy országjelentés. A csatlakozásra vonatkozóan. Meg kell nézni ennek a kontextusát. Például a Bizonyos ágazatokban előrelépést tartalmaz ez a jelentés, de más ágazatokban nincsenek előrelépések, de ezek mindig a jelentés írójának a véleményét tükrözik. De maguk az országok és az érdekelt szektornak a képviselői mit mondanak? Szerintük miért vannak nehézségek bizonyos szektorokban? Mit gondolnak ők erről? Röviden, ha megtenni azt, hogy elmondaná, hogy ténylegesen milyen gyakorlati nehézségek merülnek föl a célok elérése tekintetében. Mely ágazatokban, mely szektorokban és milyen okokból? Köszönöm. Köszönöm, Angarakis kolléga. Utolsó hozzászóló, Fason képviselő Libe bizottságtól, kettő perc. Thank you, Chair. Um... Köszönöm, elnök úr. Én is szlovénként szeretném megerősíteni azt, amit az előző hozzászólók mondottak. Üdvözlöm a politikai bátorságát mind a két kormányzatnak. A dokumentum aláírása a 2001 óta tapasztalt leg ígéretesebb fejlemény a két ország viszonyában. Remélem, hogy a két parlamentnek lesz elég politikai bátorsága ahhoz, hogy idejében, december előtt ratifikálja az egyezményt. Értem az aggályokat is, és Trubnek úr nem beszélt a, a megállapodás részleteiről. Mégis érdekelne, hogy Horvátország kit jelölne a kijelölendő döntőbíróságba, választott bíróságba. Az Európai Bizottság a, azon fejezetben, amely Horvátország és Szlovénia viszonyáról szól, nem irányzott elő előírásokat a bank Banka Ljubljanska Banka Ljubljanska bankkal kapcsolatban. Otthon nagyon sokat olvashatunk erről a problémáról. Van-e valamiféle megoldás, körvonalazódik-e valami megoldás? Erről kérdezném a főtárgyalót. Köszönöm, a vitát lezárom, és második válaszadási kör a főképviselőnek, főtárgyalónak. Well, the first question... Azt hiszem, az első kérdés a menekültekre vonatkozott. Hát mondjak erről több rendelkezésünkre álló részletet, ami rendkívül fontos téma. Mondanom sem kell, hogy ami minket illet, a menekültek visszatérése, integrációja rendkívül fontos humanitáriánus kérdés. Már említettem, hogy jelentős sikereket értünk el a menekült ügyben, illetve az otthonukat elhagyni kényszerülők vonatkozásában. Eddig 221 ezer otthonát elhagyni kényszerült, került ha, otthonába vissza, és 126 ezer menekült. 5,6 milliárd eurót költöttünk körülbelül a házak újrafelépítésére. És hogy csak illusztráljam ennek nagyságrendjét, 146 ezer épületet ö, ö, hoztunk rendbe, úgyhogy az a véleményünk, hogy a nemzetközi menekültügyi törvénynek megfelelően jártunk el, és a 2005-ös nyilatkozatnak megfelelően. Ezen kívül a visszatérés segítsége, elősegítése szempontjából felgyorsítottuk a folyamatokat. El kell mondanom, hogy ami a globális válságot illeti, illetve a pénzügyi helyzetet, hát ezek egy kicsit megnehezítik a dolgunkat, de ennek ellenére továbbra is teszünk erőfeszítéseket. Talán egy dolog, amit még föl kellene vetni, remélem van még egy percük értékes türelmi toleranciájukból, a tanulmány egyértelműen elismerésre ö, került a nemzetközi közösségben. Pillanatnyilag Szerbiában ö, úgy ítélik meg, hogy továbbra is 70 ezeren élnek még a menekültjeink közül náluk. Ezt még igazándiból nem ö, tudtuk ö, megvizsgálni, hogy ez így van-e. A 2009-es országjelentés értelmében van egy szám, ami a menekültek számát jelzi. Az ENSZ információk értelmében ez a szám hát bizonyos mértékig megkérdőjelezhető, mert sokan két helyen vannak bejelentkezve. És elég sok emberről beszélünk. Nagyon sokan szerb állampolgárságra is szertettek közben, úgyhogy nagyon világosan szeretnék fogalmazni. Semmi problémám azzal kapcsolatban, hogy joguk van visszatérni. Aki vissza akar térni, tegye. De meg kellene azért vizsgálnunk a helyzetet, és már megkerestük a kollégákat Szerbiában, mert hát már 18 év eltelt a háború kitörése óta. Nem akarok további részletekbe bocsátkozni, de amikor menekültekről van szó, tényleg mindent megteszünk, amit csak tehetünk, nem csak azért, mert a csatlakozási folyamat részeként ez kötelességünk, hanem azért, mert mi is az emberi jogokat tartjuk a legfontosabbnak. 2010. Két dolgot szeretnénk elérni. A fejezetek lezárását, ideiglenes lezárását, és persze azt is reméljük, hogy alá tudjuk írni majd a csatlakozási ö, egyezményt. De ez rendkívül kemény munkát igényel, de a, bez- a bizottság és a tagállamok segítségével elérhető cél. Azt mondták, hogy még nem zárult le a dolog, hát nem, soha nem, 92 óta dolgozom a diplomácia terén Horvátországban, úgyhogy biztosítatom önöket arra, hogy nagyon jól tudjuk, hogy sosincs vége ennek a folyamatnak. Két dolgot vetett fel. A hágai büntetőbíróság kérdését, a Horvátországnak alkotmányos kötelessége együttműködni. Amióta a bíróságot létrehozták, 848 ö, kérvényt kapott. És 847 esetben, 847 és fél esetben már eljártunk, csak egy esetben van ö, nem teljes siker. Nagyon keményen dolgozunk, tudom, hogy korlátozott az időkeret, ami rendelkezésünkre áll, már utaltam erre bevezetőmben, most nem akarok további részletekbe bocsátkozni. Azt mondjam, az volt a kérdése, hogy Horvátországban, ki, Horvátország képviseletében ki lesz a bíró. Hát nem tudom, hogy ki, de az biztos, hogy nagyon jól fogja ismerni a nemzetközi jogot. Azt hiszem, Kölcsönös tisztelet keretén belül a Jubjanai Bank problémája kapcsán végül is olyan lehetőségeket fogunk teremteni, amik keretében sokkal könnyebben tudunk majd foglalkozni ezzel a kérdéssel. Kihagytam valamit? Igen. Nos, a, foly- a folyamat nehézségei. Hát ha, nincs végtelenségig időnk a folyamat lezárására. Nyilván minden fejezet önmagában is nagyon fontos, de a 23-as fejezetnél ö, kihívásokat várunk, a 22-es a strukturális alapok vonatkozásában fontos. Tudjuk, hogy mennyire fontos az adminisztratív kapacitások kiépítése, ez az egyik prioritásunk. Nem könnyű, de erre most összpontosítjuk ereinket. Célunk az, hogy egyrészt sikerre vigyük a tárgyalásokat, de ugyanakkor az is, hogy olyan adminisztratív struktúrákat hozzunk létre, melynek keretén belül Horvátország hatékonyan működik, és élvezheti a tagság minden előnyét. A fő cél Horvátország képességeinek, kapacitásának megerősítése, nem pusztán a fejezetek lezárása. Azért, hogy bebizonyítsuk azt, hogy mennyire méltó tagjai lennénk, leszünk az EU-nak. Köszönöm szépen. Molto bene. Complimenti, grazie. Köszönöm szépen, gratulálok. Nagyon udvarias, nagyon érdekes volt ez a találkozó, és nagyon sokan aktívan részt vettek ebben az eszmecserében, kérdéseket tettek föl, ön pedig pontosan választ adott ezekre a kérdésekre. Mi is minden jót kívánunk ahhoz, hogy minél előbb lezárulhasson ez a folyamat. Rövid technikai szünetet tartunk, hatkor folytatjuk az ülést a következő napi rendi ponttal, tehát 15 perc szünet. Jó.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

Colleghi, visto che siete... Kedves kollégák, szinte ugyanazok eh, vannak jelen, mint korábban, úgyhogy eh, csökkentsük le technikai okokból ezt a szünetet a lehető legrövidebbre, és folytassuk már is a következő napirendi ponttal a munkánkat. Állásfoglalási indítvány a bizottságnak a nyugat-balkáni országokat, Izlandot és Törökországot illető 2009-es bővítési stratégiájáról. Először is azt kell, hogy elmondjam, hogy nagy megbecsülésnek tekintem, hogy előadó lehettek ebben a témában. Bár ez a szerep igazából formális, hiszen a szakbizottság elnökeként kaptam ezt a munkát, de a tényleges munkát és a szöveg mögötti háttérmunkát kollégáim végezték, ezért a kollégáknak is szeretnék köszönetet mondani, hiszen intenzív párbeszédet folytattak az egyes országokkal, amelyek közelítenek az Európai Unióhoz. Úgyhogy köszönetet szeretnék nekik mondani, hálás vagyok nekik, és úgy gondolom, hogy nálam jobban tudják ők bemutatni ennek a témának a legfontosabb aspektusait. Ma bizonyos sürgősséggel foglalkozzunk ezzel az állásfoglalási indítványal, mivel az a célunk, hogy minél előbb, vagyis mielőtt a tanács véleményt mondana, mi alakítsuk ki a saját véleményünket. Úgyhogy a bizottság által beindított vitát szeretnénk lefolytatni, minél rövidebben, azért, hogy készen álljunk a végső döntésre. A bővítési politika nagyon sok sikert mutathat fel, különösen a kontinens keleti területeire vonatkozóan. Büszke kell, hogy legyünk arra, ami ezekben az években lefolyt. Nem tagadhatjuk, hogy felmerültek nehézségek, hiszen nagyon különböző országok csatlakoztak, és csak nem olyan rég alakult ki a demokratikus struktúra ezekben az országokban. 2003-tól a nyugat-balkáni országokat elismertük, mint olyan országokat, akik az integrációt célozzák meg. Kettőt vagy hármat már meg is hallgatunk, hallgatunk nemrég. Holnap még részletesebben fogunk foglalkozni ezzel a kérdéssel. Horvátországgal, a Macedónia volt Jugoszláv köztársasággal, Törökországhoz hasonlóan mindannyian jelölt országok, és ma már Izland is jelölt ország a parlament részéről delegációt küldtünk oda, a mi bizottságunk is részt vett ebben a delegációban. Gazdasági pénzügyi válság okán csatlakozni kíván az Európai Unióhoz. Nagy örömömre szolgál az, amit az előző találkozó is tapasztaltam. Megalapodás született abban a több éves horvát-szlovén területi vitában, ami a határkérdéseket tette nehézé. Ez jelentős impulzust ad a tárgyalások lezárásához. A fő tárgyalót meghallgattuk, és ő is azt mondta, hogy Horvátország le tudja zárni a reformokat, és nagyon hamar a ütemezésnek megfelelően taggá tud válni. Macedónia volt Jugoszláv köztársaság által elért eredmények is jelentősek, a tárgyalások hamarosan meg fognak nyílni, és a névkérdést is meg kell oldani. Elég jó alapunk van arra, hogy úgy gondoljuk, hogy ez meg is fog oldani. Bosznia esetében a helyzet nem ennyire pozitív, az alkotmányreformot még folytatni kell, az alkotmányos reformot, de itt is nagy az esélye annak, hogy előre haladnak a tárgyalások, és megfelelő pozitív útra terelődnek. Törökországnak még nagyon sok fejlődési lehetőség van, és előrelépési lehetősége van sok szektorban. Az Örményországgal kötendő megállapodás megszületett, ennek érdekes következményei vannak, de még sok feladat áll Törökország előtt, például a véle, szabad véleménynyilvánítás és a vallásszabadság területén, de itt is történt előrelépés, ahogy mondtam. A többi országok esetében különböző mértékben Montenegro, Albánia megfelelő úton járnak, folytatniuk kell a reformokat. Egyébként nemrég döntést hoztunk a vízum kérdésben, és ez is ösztönzi az ő fejlődésüket, és itt is már látjuk a nyomát az előrelépésnek. Szerbia esetében a protokoll hamarosan aláírásra kerül. Igazából tényleg csak címeket soroltam föl, mert ahogy az ülés elején is mondtam, a munkát, illetve a beszámolom elején mondtam, a munkát szakértői csoport végezte, nagyon magas szintű szakértői csoport, akik nagyon jól ismerik és régóta követik a ezeket a kérdéseket. Úgyhogy a vita elején, illetve remélem, hogy a vita gyümölcsöző lesz, minden esetre ő nekik adná meg a szót, hogy részletesen mutassák be az egyes kérdéseket. Pák képviselője a szó először. Elnök úr, köszönöm. Három területre szorítkoznék. Úgy hiszem, a 12-es pontban Szerbia ügyében nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy Szerbia a koszovói szerbek ügyében nem egészen elfogadható játékot űz. Tehát nem hívta fel a Szerbia semmilyen módon a koszovói szerbeket, hogy menjenek el szavazni a választások során. Helyén való volna, hogyha hozzáfűznénk ehhez valamit, ezért reggel, holnap módosított terjesztek be ebben a témában. Másosabban arra is szeretnék utalni, hogy a 13-as pontban, ahol Bosznia-Hercegovina a téma, módosítóval élhetünk, élünk majd, holnap be is nyújtok ilyet. Két ponttal hívnám még fel a figyelmet. Elsősorban azt kell kimondanunk, hogy üdvözöljük azt, hogy Bosznia-Hercegovina végre megte bizonyos lépéseket a vízumkönnyítés feltételeinek teljesítésére másodszorban módosított terjesztünk be, melyben utalunk arra, hogy megállapítás nyert, hogy a közi közösség Bosznia Hercegovinában dicséretes tevékenységet végzett, ám reméljük, hogyha a nemközi közösség tevékenysége a jelenlegi a pártok közötti megállapodás alapján további ö, tárgyalásokhoz vezet. Ez azonban ez nem történt meg eddig. Ez egyfajta kudarc, amelyre rámutatnék módosítóval. Szerintem, ha a 15-ös pontot Albánia és Montenegrót ö, fenntartjuk, Albániában a, az ellenzék az utcára viszi a politikát, a parlamenten kívülre, és a demokratikus párt és egy kisebb szocialista párt adja a kormányzó erőt, koalíciót, ez önmagában politikai érettségről egyfajta tanúbizonság, üdvözölnünk kell, és fel kell hívjuk a, a ellenzéket arra, hogy kezdje el a parlamenti munkáját végre valahára, ne az utcán politizáljon. És e házban is el kell mondanom, hogy több állásfoglalás született, amelyben az akkori ellenzéket, a mai kormányzó koalíciót hívtuk fel arra, hogy a parlament bevigye a politizálást az utcáról. Most meg az mostani ellenzéket kell figyelmeztetnünk arra, hogy azért választották meg a választói, hogy a parlamentben politizáljon. Ebben az értelemben fogok holnap módosítókat beterjeszteni. Köszönöm. Köszönöm, Pák képviselő. Jelentős volt az ön által végzett munka. Amen Rajten kolléga, illetve helyette átadom a szót. Önnekik kell, hogy átadjam a szót, hiszen a bővítés egyik fontos fázisában a törökországi bővítés tekintetében ő előadó. Eh, Köszönöm, elnök úr. Nek a, nem akarom húzni az időt, már csak azért is, mert holnap úgyis újra beszélünk az előre haladás témájáról. Ugyanakkor fontosnak tartom, hogy néhány stratégiai elemet és aspektust kiemeljek, amelyeket a bizottság az jelentésbe is beillesztett. Először is a jogi helyzet, ez talán a leginkább prioritást élvező kérdés, és ezt követően a bilaterális témák. Szeretném, hogyha ez a két téma szerepelne az állásfoglalási indítványban. Az igazságszolgáltatási reformokat kell elérni Törökországban, hiszen Törökországban gyakorlatilag az összes problémát az a tény okozza, hogy az igazságszolgáltatás nem független, és nem, tehát független, de nem pártfüggetlen minél előbb sort kell keríteni erre az átmenetre. A nemzeti közgyűlésben egyértelművé kell tenni, hogy számunkra ez prioritást élvez. Ciprus a következő kérdés. Jövő héten ezzel kapcsolatban ülést tartunk, és minden kolléga emlékeztet arra, hogy az ankarai protokoll kiegészítésében szerződéses kötelezettség szerepel, vagyis 2009-ig jelentést kell készíteni a protokoll végrehajtásáról. Mindenképpen kell, hogy történjen valami ebben a témában, azért, hogy elkerülhetetlen következményekkel ne járjon ez a megoldatlan helyzet több kritikával illeték Erdogán miniszterelnök Iránnal kapcsolatos kijelentéseit. Ugye azt mondta, hogy baráti országok vagyunk. Mi európaiként nem fogadhatjuk azt el, hogy hangsúlyozza a baráti kapcsolatot, és ne kritizálja az emberi jogi problémás helyzetet Iránban megoldást kell találnunk arra, hogy közösen a, a súlyos nukleáris fegyverkezési témát rendezni tudjuk, és nagyon fontos, hogy ezt hangsúlyozzuk a törökökkel szemben. Ugyanakkor pozitív és ösztönző a nyitás a kurdokkal szemben. Csak néhány aspektust soroltam föl, amit szerintem be kéne venni a török fejezetbe. Átadom a frakció koordinátorának a szót. Köszönöm elnök úr a szót. Én azt hittem, hogy csak a néppárt szólal majd fel, velem kivételtet, köszönöm szépen. Szerintem kiváló jelentés született, gratulálok szerzőjének, meg mindenkinek, aki hozzájárult. A munka sikeréhez vannak azonban megjegyzéseim is és módosítókkal is élek majd holnap valószínűleg. Először is a hármas pontra utalnék, előttem az angol szöveg. Tehát a hármas pontban minden or- érintett ország meg kell tegyen minden lehetőség szerint itt, hogy megoldják problémáit, fennálló problémáikat szomszédaikkal a bővítés korai szakaszában már szól a szöveg. De azt is mondja, hogy az érintett felekkel a, a vitákat megoldják. Ez rendben is van, aztán hozzájön, hogy ez nem szabad akadálya legyen az érintett országoknak az unióban való csatlakozásukhoz. Hát ez egy kicsit túl messzire megy ez a megfogalmazás. Tapasztaltuk már egyes országokkal kapcsolatban, melyeket korábban felvettünk az Európai Unióba, felkértük őket, hogy rendezzék szomszédék alapproblémáikat, nem tették, meg is szenvedi az EU ezt most, úgyhogy ezért át kéne fogalmazni ezt a szakaszt. Mert hogy túl engedékeny lenne ez így. Horvatország, Horvatország kapcsán pedig szívemből mondom, hogy valóban remélem, hogy Horvátország sikerrel jár 2010 közepéig a tárgyalásokat lezárva. E, ez mindössze 6 hónap. Nem tudom, hogy itt kifejezetten utalni kéne erre, explicit módon megjelölve ezt a határidőt. Mondhatnánk inkább, hogy a lehető leghamarabb kívánjuk-e tárgyalások lezárását, ahelyett, hogy egy konkrét határidőt jelölünk meg. Vagy mondjuk azt, hogy de az, hogy azt mondjuk, hogy bízunk abban, vagy hogy 2010 közepéig lezárulnak a tárgyalások, hát ez egy kicsit kockázatos, mert hogy a tárgyalások is igaz, mint mindenre, hogy amíg nem zárult le, addig, addig nem tekinthető olyannak. Törökország kapcsán pedig olvasván a vonatkozó szakaszt, és nem frakcióm nevében, hanem saját személyemben mondom azt, hogy hatalmas félreértés érzékelek Törökországgal kapcsolatban, és mintha nem tennénk meg mindent ennek eloszlatására. Mindig megmondjuk a törököknek, hogy mit kell tegyenek, hogy javítsák a helyzetet. Ugyanakkor azt is mondjuk, hogy Törökország koordinálja az EU-val a külpolitikáját. Tehát vagy párbeszédet folytatnak az egyenlő felek, a jelenlő alapon, vagy pedig, és akkor kikiűzi a saját külpolitikáját, amit a másik fél tiszteletben tart, de az úgy nem megy, hogy, hogy az egyik felet figyelmeztetjük, hogy ezt meg azt kell tegye. Nem egészen értek egyet ezzel a megközelítéssel. A ciprusi probléma feloldása érdekében pedig mind a két felet fel kell szólítanunk arra, hogy tényleges megoldás felé tegyenek lépéseket. Ezek tehát a fő megjegyzéseim a szöveggel kapcsolatban, elnök úr, és a módosítóimat holnap benyújtom majd. Ha jól értettem, Pak asszony mondandóját, akkor azzal egyetértek, amit a boszniai, illetve a koszovói vízum könnyítéssel kapcsolatban mondott. Tehát fontos az, hogy egy egységes politika érvényesüljön, és ne többféle. Olyan megfogalmazást kellene alkalmaznunk, tehát amely ezt az elvet követi. Grazie, onorevole. Köszönöm, Lejce képviselő. Ahogy látni fogja, nem csak önre érvényes ez a képvis, kivételesség, hanem az összes más frakcióhoz tartozó képviselőre is mindez érvényes. Mindenki szót kap, Vigeling uh, frakció koordinátor úr. Köszönöm, elnök úr. Először is azt szeretném elmondani, hogy egy jó jelentés, fő, nagy bajunk nincs vele. Nyilvánvalóan az országért felelős jelentéstevőkkel való szoros együttműködésben született, ez nagyon fontos ugyanakkor nem a bővítési stratégiával foglalkozik általában, hanem a Nyugat-Balkán, a Törökországgal, Izlanddal foglalkozik specifikusan. Mégis megemli bizonyos általános alapelveket és új fejleményeket is, melyek kapcsán, amik függő intézményi reformokat sokszor mentségként használják az Uniót főtisztviselői a, a bővítés késletetésére. Most azonban az intézményi reform megvalósult az EU-ban, és most az EU oldalán is elmondhatjuk, hogy elméletileg minden készen áll a bővítés folytatására. Külön említést kapott a jelentésben a vízumkönnyítés ügye, különösen Albánia kapcsán meg Bosznia-Hercegovina kapcsán, meg általában is, hisz nagyon fontos ez a térség számára, helyén való, hogy az eddigi eredményeinkre építve a külügyi szakbizottság eredményeire, jelentésére építve haladjunk itt. Sokszor fontos megismételni álláspontunkat, amelyet már korábban leírtunk. Talán itt-ott át kéne szerkesztenünk a szöveget, talán hangsúlyoznunk kellene, vagy, vagy ki kéne egészíteni a regionális együttműködés fontosságáról szóló fejezetben vagy szakaszban a kereskedelem liberalizációjának fontosságát, mert a legtöbb érintett ország lemaradt ebben. Nagyon fontosnak találom a bizottság stratégiai anyagában, és ezt nekünk visszhangoznunk kéne az állásfoglalásunkban is, annak szükségességét, hogy az érintett országok állampolgárait és intézményeit közelebb hozzuk az EU-hoz. Gyakran beszélünk az EU állampolgárairól, meg a nemzeti közigazgatás intézményeiről, de ugyanezt a tájékoztási politikát, meg intézkedéseket alkalmaznunk kellene az tagjelölt országokkal kapcsolatban, és nem csak egy igazgatási erőfeszítés kell ez legyen, hanem valóságosan párbeszédet kell folytatnunk az intézményeink, meg az ezen országok polgárai között. És egy végutolsó megjegyzés, Doris Pak asszony lehet, hogy éppen kimegy, de Albániával kapcsolatban egyetértek vele abban, hogy nem jó egy kalap alá venni Montenegrót meg Albániát, mert különféle fejlemények bontakoznak ki ebben a két országban. De azt azért elmondhatjuk, hogy ha Albániában nem is beszélhetünk kedvező politikai klímáról, meg jól működő kormányról, meg igazgatásról, hogyha például a, a parlament képviselőnek fele meg sem jelenik a parlamentben, ez nem éppen a jól működő politikai intézményrendszer jele, és valóban fel kell hívjuk az ellenzéket, de arra is gondolunk kell, hogyha az utcán vannak, lehet, hogy van rá okuk, lehet, hogy nem a egyszerű, az ő dolguk sem. Tehát igyekezzünk közelebbről megvizsgálni a helyzetet Albániában. Nem hiszem, hogy, hogy egy leuba készülő ország ellenzéke a parlamenten kívül kell, hogy működjék, de lehet, hogy van ott tényleges probléma az ő szempontjukból is, ne húgyjunk szemet a felett sem. Táler kolléga, aki Macedónia témájában előadó. Köszönöm, elnök úr. A különös figyelmet érdemel a jelentés, Általában véve nagyon jó minőségű szöveg ez, és az is nagyon fontos, hogy december előtt megfogalmaz egy világos politikai üzenetet. Az Európai Unió érdekeit mindenképpen nyugat, a Nyugat-Balkánhoz kötődnek, és ez fenn is kell maradjon. Ugyanakkor kicsit, mint elfáradni látszanánk az e régióval való foglalatosságunkban, Fontos, hogy az Európai Unió Afganisztánnal, Iránnal, a közel-kelettel, a klímaválsággal is foglalkozik, ám nem szabad megfeledkeznünk a saját házunk tájáról sem, és meg kell találjuk azt a stratégiát, amely révén a Nyugat-Balkán országait integrálni tudjuk. Nagyon sokat várok az új görög kormánytól a e tekintetben, amely nagyon fontos szerepet játszhat javítva Görögország bizonyítványát a e tekintetben, amely az elmúlt években nem volt túl jó. Komolyan kell vennünk ezt a feladatot, a, akár is gondolkozunk a Nyugat-Balkáról, a legjobb recept az lenne, ha az Európai Unióhoz kapcsolnánk ezt a térséget. Illúzió volna kizárni, izolálni ezt a térséget, nem tudunk hatékonyan működni az Európai Unióban, hogyha nem rendezzük ezen országok sorsát. Ezért nagyon, tartom nagyon helyesnek a jelentés megközelítését. Persze a szöveg itt ott javítható, e, e, és font, de az is fontos, hogy ne legyen olyan, mint egy karácsonyfa, amire mindenfélét ráaggatunk. A Macedónia kapcsolatban is, a volt jugoszláv köztársaság kapcsolatban is helyén való a szöveg megállapítása, valamint a koszovói demarkációs vonal vagy határra vonatkozó kijelentései is helyén való. Jó, mutatja, hogy olyan lehet felelős módon megoldani problémákat. A pristinei és a szkopjai kormányzatoknak címzett üzenet szerint jól oldották meg az adott problémákat, az első körben, ahol hozzászólási lehetőséget biztosítottunk, itt arra adtam lehetőséget, hogy a koordinátorok és az előadók mondják el a véleményüket, és nem korlátoztam az idejét ezeknek a hozzászólásoknak. Viszont ránézek az órámra, és muszáj korlátoznom a hozzászólási időt. Sajnos mindazok, akik később akarnak még hozzászólni, és nagyon sokan kívánnak hozzászólni, sajnos nem vagyok benne biztos, hogy szót tudok adni majd a póttagoknak. Két perc, Jenna kolléga. Elnök úr, köszönöm. Szeretnék önnek gratulálni a munkájához. Néhány megjegyzésem lenne. És holnap módosító indítványokat fogok benyújtani. A következő megjegyzéseim lennének. Először is 9-es, 10-es pontokhoz szeretnék hozzászólni. A FIROM témája. Minden politikai párt, kivéve egy nagyon kis pártot, ami egy szélsőséges jobboldali párt, mindegyik állást foglalt, és mindegyik elfogadta, hogy összetett neve legyen az országnak. Amint megoldás születik a két ország között, megállapodás születik, akkor ez a kérdés megoldódik. Úgyhogy az új kormány biztos, hogy követni fogja ezt a, az utat, és mindent meg fog tenni azért, hogy megoldást találjon. Senki nem akarja a, ennek az országnak az Európa felé haladó útját akadályokkal kikövezni. Bizonyos szabályokat tiszteletben kell tartani. A külön, az egyes országok közötti különbségeket tekintve úgy gondolom, hogy nem csak a tagállami felelősségre kell mindig utalni, tehát nem csak mi kell azok legyünk, akik mindig engedményeket kell, hogy tegyünk, nem maga az Unió szolidaritásra kell, hogy támaszkodjon. Úgyhogy ezért fogok módosító indítványokat benyújtani ilyen értelemben. Köszönöm Csernek kolléga, és most két percre a szó Ibrizazic képviselőjé. Köszönöm, elnök úr alapjaiban támogatom mindezt, amit Pakasszony elmondott az imént. Néhány ponttal kapcsolatban azonban lenne hozzáfűzni valóm, és lesz módosítóm is. Vannak olyan pontok, amelyek minden balkáni országra érvényesek, például a szervezetbűnözés elleni harc, a korrupció, ügye, a Nemzetközi Büntetőbírósággal együttműködés, és több ilyen általános pont is megragadható. Aztán vannak olyan elemek, amelyek nem tekintetőek túl konzekvensnek. Például az együttműködés az büntetőbírósággal a kettes pontban helyén való ezt kiemelni, ám egyes országokat név szerint említ a szöveg a korrupció elleni harc ügyén. Tehát nem, megint csak minden országra vonatkozik a kitétel, nem kellene kiemelni egyes államokat. Nem indokolt ez. Aztán Szerbia kapcsán is vannak bizonyos problémák. Itt sem kellene név szerint említeni országokat, ez esetben Szerbiát nevezetesen, olyan ügyekben, amely minden államra vonatkoznak. A módosítóimban erre utalok majd. Bosznia kapcsán is egyetértek Pakasszonnyal abban, hogy ez a szöveg nem teljesen szerencsésen fogalmaz, ugyanakkor egészében elfogadható, ezért fogok módosítót benyújtani ezzel a témával, Boszniával kapcsolatban is. Köszönöm, Ibrizatic képviselő. F. kollégája, szó kettő perc. Grazie, signor Presidente. Köszönöm, elnök úr. Először is általános megjegyzést szeretnék megosztani önökkel, hiszen most 2009-es bizottsági bővítési stratégiai dokumentumról kapcsolatos állásfoglalás tervezetről beszélünk. Szerintem ez egy összefoglaló gyakorlatilag a holnapi egyes országokra vonatkozó állásfoglalási indítványokkal kapcsolatban és nagyon fontos, hogy ne legyen eltérés a mai állásfoglalási indítvány, illetve az egyes országok, illetve egyes országokra vonatkozóan később elfogadandó állásfoglalási indítványok tekintetében. Például 9-es pontban Macedónián időt, határidőt határozunk meg a tárgyalásokra vonatkozóan, a másik országnál pedig azt mondjuk, hogy a közeljövőben fognak megnyílni a tárgyalások. Úgyhogy erre vonatkozóan módosító indítványt nyújtok be, és az Jubjanai parlament utolsó mandátum az esetében szerepelt Macedóniával kapcsolatosan a probléma, a szomszédos EU tagországokkal kapcsolatos kérdések, médiával kapcsolatos témák, iskolai tankönyvek, amelyek például ösztönzik a közös történelmi örökségnek a ünnepléseit. Úgy gondolom, hogy a történelmet nem kéne felhasználni politikai témák támogatása érdekében. A macedon hatóságoknak biztosítaniuk kell azt, hogy szabadon véleményt nyilváníthassanak a kisebb etnikumok is. Köszönöm. Köszönöm Kovácsev képviselő. Koppel Képviselő a szó, kettő perc. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani, elnök úr, az ön által összeállított szöveghez. Gratulálok hozzá. Megpróbálta támogatni a bővítés dinamikáját. Ez egy Európát támogató út, igen, főleg Törökország esetében láttuk, hogy az utóbbi években a csatlakozás szó sokszor kérdőjellel kapcsolódott össze, de a Balkán esetében is sokszor kettős értelme van az egyes terminusoknak. Ezért is nagyon fontos, hogy az Európai Parlament támogassa ezt az utat, hogy ezek az országok be tudják járni ezt a csatlakozási utat. Szerbia esetében lenne első konkrét megjegyzésem. A szöveg elfogadja, elismeri az előrelépést, az egyoldalú megállapodás végrehajtás. Szerintem utalni kellene a Brahmens nyilatkozatra is, hogy Szerbia milyen előrelépést tett a Nemzetközi Büntetőbírósággal folytatandó együttműködés területén. Igen, vannak többféle ellenvetések, többféle reakciók ebben a témában. Hogyha elismerjük azt a tényt, hogy egyoldalúan a megállapodást végrehajtják, ez is fontos, és Szerbiától függetlenül sok fontos témában előrelépett, és ezt el kell, hogy ismerjük. Attól a ténytől függetlenül, hogy ezek az akadályok ténylegesen fönnállnak, az unió felé vezető úton előre haladtak ezek az országok. Következő a kérdés, hogyan lehet megoldást találni egy olyan út mentén, ahol mindig nyitott marad a, a cél, vagyis a csatlakozás. Törökország esetében egyetértek a Rajten kollégával, hiszen ki kell, hogy egészítsünk bizonyos pontokat, például a jó szomszédi kapcsolatról kell beszélnünk, Görögországra vonatkozóan, hiszen itt nagyon negatív militáris események következtek be, és Törökország esetében ez nagyon veszélyes. Préda kolléga, kettő perc. Köszönöm, elnök úr. Két gondolat Izlandról. A 16-os pontja ez az indítványnak. Először is Szeretnék megjegyezni egy aspektust, ami az izlandi hatá- eh, hatóságokra vonatkozik, akik eh, nagyon gyorsan egy hónap és néhány nap leforgása alatt válaszoltak a bizottság kérdésére, és ez Johansson úrral való találkozása során is eh, leszögezte a bizottság, aki képviseli Izlandot, és aki főtárgyalónak lett kinevezve. Johansson úr azt a kívánságát fogalmazt, azt a kívánságot fogalmazta meg, hogy a bizottság gyorsan reagáljon az izlandiak által elküldött kérdőívre. Ez pedig rendkívül fontos, mert azt hiszem egy második dolgot is figyelembe kell venni, amit meg szeretnék említeni, ez pedig az, hogy a pártok, a kormánypárt is megosztott, akár csak a közvélemény a csatlakozást illetően, Az izlandi ö, parlamenti delegációval együtt állapítottuk meg ezt. Szerintem ezt az igen nagy véleménykülönbséget figyelembe kell venni ö, a csatlakozás vonatkozásában. És erről szeretnék beadni egy módosítót. Köszönöm szépen. Köszönöm, Préda kolléga. Mavro Nikolász képviselője, szó kettő percre. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. A szövege kapcsolatban lenne mondandóm, méghozzá pontosabban Törökország ügyében, összefüggésben Ciprussal. A szöveg nem kielégítő ebben a vonatkozásban. Ciprus kapcsán nem szabad elfelejtenünk, hogy az ország Európai Uniós tagállam. Törökország nem hajtotta végre az ankarai jegyzőkönyv rendelkezéseit sem, és hát persze nem tagja az Európai Uniónak szemben Ciprussal, nem jutotta meg kikötőit, reptereit továbbra sem a ciprusi járművek előtt, és további tárgyalásokra van szükség, a, a megoldást a két állam közötti egyesülésként jelölik meg sokan. Részünkről módosítókat nyújtunk be azon problémákkal kapcsolatban, amelyek az egész Európai Unióra kiterjednek, vagy hatással lehetnek. Decemberben talán lesz lehetőség valamilyen előrelépésre azon tárgyalások során, melyek Ciprus és Törökország között folynak majd, de nem szabad megfeledkeznünk, hogy a török-ciprusi probléma Európa Uniós probléma is. Köszönöm, Kukán kollégája a szó, kettő perc. Uh, thank you, Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr. Elmondom, hogy milyen aggájaim vannak. különböző országokat egy állásfoglalásba gyömöszölünk. És ebben az eset, és bizonyos esetekben rendkívül eltérő országokat. Úgy gondolom, hogy a dokumentumnak nagyon arányosnak, kiegyensúlyozottnak kell lennie, és megfelelő egyensúlyt kell képviselnie. Az az dokumentum, amit ön készített, bizonyos egyensúlyjal bír. Doris Park, Enemy Needs említett, Reeds említett dolgokat, hogy hogyan lehet elérni ezt a célt, de ha finom módosításokkal élünk, nem hiszem, hogy ez a legjobb módja a megoldásnak. Mert így talán egy-egy országra nagyobb ö, hangsúlyt helyezünk, de ennek egy koherens dokumentumnak kellene lenni. Úgyhogy kérem, vállaljon vezető szerepet abban, hogy ilyen jellegű dokumentum szülesen, amelyben kiegyensúlyozott és arányos a helyzet. Köszönöm. Kukán. Köszönöm, kukán képviselő. Majd a végén akartam elmondani, de most elővezetem, de már a vita elején is elmondtam, hogy megpróbáltam a lehető legtöbb lehetőséget helyet adni az önök megjegyzéseinek, pontosan azért, hogy ezeket hasznosítsam. Kasszulides kolléga, kettő perc. Köszönöm, elnök úr. Nincs hogy egyik megjegyzéséhez szeretnék hozzáfűzni valamit. Amikor azt mondta, hogy mindkét féllel kell foglalkoznunk, hogy megoldják a ciprusi problémát, Kérdés az, hogy ki ez a két fél. Ugyanis, ha Törökország úgy dönt, hogy két közösség van Cipruson, akkor azt, azzal kell foglalkoznunk, hogy Törökországnak, mint jelölt országnak mi a feladata a két félen túl, és milyen kötelezettségei vannak a szerződés garanciáit és Ciprus biztonságát illetően. Köszönöm, Kasszolidis képviselő. Most jönnek a pótagok. Svensson képviselő, kettő perc. Köszönöm, elnök úr. Nekem is lenne néhány szóban mondandóm a 11-es ponttal kapcsolatban. Úgy vélem, eljött az ideje, hogy itt is konkrét elemeket emeljünk be a szövegbe, például a kisebbségek, a keresztény kisebbségek ügyében, mert hogy jól ismert, milyen feszültségek vannak a kormányzat és az ökonomikus ö, ö, patriarka ö, között ö, papi szemináriumokat zárattak be, és az egyházak működése korlátozott. Párbeszédet irányoz elő a szöveg minden vallási közösség bevonásával. Azonban ez nem elég, hogy közösségeket ömötünk, itt meg kell azokat a keresztény csoportokat, amelyeket értünk ez alatt konkrét lépéseket előrányozva. Ezen túl, elnök úr, Törökországgal kapcsolatban fontos az is, hogy pontosan kimondjuk, hogy miről is van itt szó, mit értünk az általános kijelentések alatt, mik a, a töréspontok, a kulcspontok az EU való tárgyalások során. Mi támogatjuk a tárgyalások folytatását, annak érdekében, hogy előbb úgy Törökország tag lehessen. Köszönöm, Svensson kolléga. Vágöl képviselő Horvátország esetében árnyék előadó. Köszönöm, elnök úr. Eh, Köszönöm, elnök úr. Eh, a, mert megadta a szót, és köszönet ezért a rövid átfogó szövegért. Én is azt gondolom, hogy nem kell tovább bővítenünk ezt a dokumentumot. Néhány megjegyzés, egyetértek azzal a hozzászólással, hogy a hármas pontot körültekintőben kellene megfogalmaznunk. Hogy a két oldalú meg nem oldott problémákat kizárólag a két fél kell, hogy megoldja, feloldja, azonban ha konkrét határvitákról van szó, határkérdésről, azoknak még nagyobb lehet a, a jelentősége, ezért szeretnék holnap egy módosítót benyújtani, a hármas pontot átfogalmazondó. Ha pedig Koszovóról beszélünk itt, akkor a fel kell hívnunk a koszovói kormány felelősségére a szerb kisebbséggel kapcsolatban. Lényegi eleme ez a szerb szomszédállammal való kapcsolatoknak. Figyelembe kell vennünk azt is, hogy a koszovói szerbek nem érzik biztonságban magukat most sem, nem kapnak elég védelmet. És azt is javaslom, hogy Albániát és Montenegrót két külön pontban említsük, illetve kezeljük. Két államról van szó, tudnék szó, államról van szó, tudnék, és a, pontosan annak, az, annak elvnek a jegyében, hogy minden állam a saját érdeme szerint kerüljön mérlegelése, külön kéne őket szerepeltetnünk. Köszönöm. Tolmácsolási problémánk van, úgyhogy Kumócakosz úrtól azt kérem, hogy még rövidebben, két percnél rövidebben szóljon hozzá, mert még a bizottságnak is meg kell, hogy adjam a szót, és aztán majd minimálisra fogom korlátozni a válaszomat, mert a tolmácsok munkaideje lejárt. Úgyhogy kérem, röviden fogalmazom. Ha lehet, kevesebb, mint két perc. Köszönöm, elnök úr. Nagyon rövid leszek. Meggyőzött. Köszönöm a szöveget, amit összeállított és benyújtott nekünk. Meg vagyok győződve arról, hogy támogatnunk kell az Európát támogató optikáját ezeknek az országoknak. Ez mindegyik említett ország érdeke, és a mi érdekünk is. De a kritériumokat abszolút mértékben tiszteletben kell, hogy tartsák. Ezért a jó szomszédsági kapcsolatok tiszteletben tartása alapvető kérdés, és ez még inkább érvényes nyugat-balkáni országok esetében. Ez prioritást élvező téma. És egyetértek a kollégával és másokkal, akik ebben a témában felszólaltak. Nem tehetünk úgy, mintha jók lennének a szomszédsági kapcsolatok, és mintha ezeknek nem lenne az ilyen kapcsolatoknak hatása az Európa felé vezető útra. Nem, és mindenek egy sor kérdése külön hatása van. Holnap majd részletesen fogunk beszélni ezekről az aspektusokról. És e- ilyen értelemben a 3-as, 9-es, 10-es és 11-es cikkhez módosító indítványokat fogok benyújtani. A jó szomszédsági kapcsolat tiszteletben tartása alapvető elv, és nem tehetünk úgy, mintha ennek nem lenne hatása az összes többi aspektusra. Köszönöm. Bizottsági a szó. Suma, úré, Kérem, hogy a lehető legrövidebben fogalmazzon, ahogy mondtam, tolmácsok munkaideje lejárt. Tisztelt képviselők! Képviselők, szeretnék köszönetet mondani az állásfoglalásért, ez megfelel a bizottsági konklúzióknak a stratégiai anyaggal kapcsolatban. Csak egy-két megjegyzést szeretnék az AFET titkárságának tenni. Először is, ami a kettes pontot illeti, az a büntetőbíróság vonatkozásában. A Nemzetközi Bírósággal való teljes együttműködés alapvetően fontos. Aztán a tízes pont a volt Jugoszláv köztársaság Macedónia vonatkozásában fontos megoldani a név problémát, hogy elmozdítsuk azt az akadályt, amely ennek az országnak az Európai Uniós integrációja előtt áll. 11-es pont. Törökország bizonyos előrelépést tett, hogy a kopenhágai kritériumoknak megfeleljen. Ez megjegyzésre terült. A 3-as és 1-es cikkét a török büntető törvénykömnek nem mindig használják már, és egyre nagyobb a szabad vita a török társadalomban, olyan témákban is, amelyek hagyományosan kényes kérdéseknek minősülnek. Van egy 2008-as törvény, a különböző alapítványokról, illetve tulajdon kérdésekről, és a kormány a nem muzulmán közösségekkel is fel kell, hogy vegye a kapcsolatot. Ami a szólásszabadságot, a vallásszabadságot illeti, még nincs elegendő garancia az Európai Emberjogi Konvenciónak megfelelően. 15-ös pont. Albániát kétszer is ö, további reformokra szólítják fel, még mielőtt a bizottság véleményt fogalmazna meg. 16-os pont. A jelentés azt jegyzi csak meg, hogy Izland ö, milyen magas szinten ért el már megfelelést a közösségi vívmányoknak. A kopenhági kritériumok keretében meg lehetne azt is említeni, hogy az országban ö, hagyományos a demokrácia. Ennyit szerettem volna elmondani, köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, köszönöm, hogy röviden fogalmazott igyekszem én is ezt állni. Följegyeztem az összes megjegyzésüket, többféle kritikát is mondtak, Albánia, Montenegro, szét kell választani őket, Törökország, komplex kérdések, Firom, Macedónia, aztán egyéb kérdések, amelyek nem egyes országokra vonatkoznak, hanem a teljes körre, például a kereskedelem, szabadkereskedelem kérdése, Szerbia együttműködése a Hágai Bírósággal, ezek csak példák. Úgyhogy várom, készen állok arra, hogy együttműködjek önökkel, készen állok arra, hogy módosítsam a szöveget az önök által benyújtott módosítók alapján. Módosítók benyújtásának a határideje hol